Bueno, vamos a ir empezando. Akkor megkezdjük ma délutáni meghallgatásunkat, amelynek témája a korrupció és az emberi jogok kapcsolata. Szeretném üdvözölni itt a panel résztvevőit, akik ma délután itt vannak velen, velünk, és segítségükkel egy olyan témát tudunk feldolgozni, amely rendkívül prioritást jelent az Európai Parlament számára. A korrupciónak az emberi jogok védelméhez nagyon sok kapcsolata van. Azok, akik a korrupció ellen küzdenek, akik ezt bejelentik, tehát a közérdekű bejelentők, nekik külön védelemre van szükségük, sajátos védelemre, Egyéb esetben lehetetlen a korrupciót felszámolni. Nagyon komoly az összefüggés a korrupció és a jogok, emberi jogok megsértése között nagyon sok országban, és ez nagyon sok esetben ugyanonnan származik, ugyanonnan ered. Nagyon gyakran a korrupció sajátos állampolgári jogok megsértésével kapcsolatos. Ma délután a különböző tendenciákat, kihívásokat fogjuk megvizsgálni, azokat a munkákat, amelyeket különböző intézmények és szereplők folytatnak, mint például az ENSZ, illetve egyes országok tapasztalatát, vagy régiók tapasztalatát fogjuk meghallgatni, mint például az afrikai kontinens, Guatemala, Ukrajna, vagy Azerbajcsán tapasztalata. Az Európai Parlament 2013-ban fogadott el egy jelentést a korrupció és az emberi jogok viszonyáról, most pedig egy újabb jelentést fogunk elkészíteni. Itt van ezért velünk e jelentés felelőse, Ausztrevicius úr. Ezért azt gondolom, hogy még mielőtt megkezdjük, és még mielőtt bemutatjuk a panel résztvevőit, Ausztrevicius urat kérem meg, hogy esetleg tartson egy bevezetőt. Parancsoljon öné a szó. Madam Chair, colleagues. Elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt panel tagok. A korrupció széles körben elterjedt, és sajnos nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely megtalálható az Európai Unión kívül is, de be kell ismernünk, hogy azon belül is. A korrupció érzékelési index, amely 2015-ben készült el, azt mutatja, hogy nincs is olyan ország, amely, amely mentes lenne a korrupciótól. És nem kell azt sem hangsúlyoznunk, hogy a korrupció az egyik legnagyobb kihívás a szociális és gazdasági fejlődés előtt. Az adóelkerülés, a kivételek, a választói választásokon tapasztalt támogatások, amelyek, a, a, ahol megveszegetéseket tapasztalunk, a sportesemények, nél tapasztalható korrupció, ezek minden, mind, mind, mindannyian ugyanaznak az éremnek a különböző oldalai képviselik, és mindig arra szolgálnak, hogy valaki személyesen ö, részesüljön előnyben mások rovására. A korrupció az, az élet minden területét áthatja, és igazságtalanságot, egyenlőtlenséget generál. A személyek szociális, gazdasági és emberi jogainak szabad élvezetét korlátozza, és rongálja, rombolja az államba és az állami intézményekbe vetett hitet, és a jogállamiságba vetett hitet is. Becslések szerint az Európai Unió költségvetésének a korrupció 990 milliárd ba kerül évente GDP szintjén. És a fejlődő világban nyilván sokkal nagyobb a probléma, és ezért az arra gyakorolt anyagi hatást csak becsülni tudjuk. A, és nem mindig veszük figyelembe az otthoni korrupció megítélésénél azt a korrupciót, amely máshol történik. Az Európai Unióban ezért meg kellene előzni, és büntetni kellene a korrupciót. Ennek ellenére még mindig nagyon sok a kiskapu a jogszabályokban, jogalkotásban, amit be kellene zárnunk. A jelenlegi korrupció ellenes intézkedéseket meg kellene néznünk, és meg kellene néznünk az, hogy milyen hiányosságai vannak. Az Európai Unió az állammal, az, az üzleti élettel és a civil szervezettel is sokkal szorosabban kellene együttműködjön egy hatékonyabban működő platform segítségével, ugyanis csak egy megfelelő környezetben lehet a korrupció ellen éppen harcolni. A jelentésben is ezeket a hiányosságokat szeretném feltárni, és nagyon ö, várom az önökkel való, önökkel folytatott együttműködést. Nem Remélem, hogy nem csak a 2013-as jelentés megismétlése lesz ez, hanem sikerül majd neki különböző újabb dimenziókba is belelátni kollégáim nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ezeket a tisztelt szakértőket üdvözölhetjük most itt a panelben, és hiszek abban, hogy az emberi jogi megítélés igen jó, illetve megközelítés igen jó eszköz a korrupció elleni harcnak. Köszönöm szépen tehát, hogy eljöttek hozzánk nagyon várom az önök véleményét, önök nézeteit, a saját különböző szempontjukból végzett elemzéseiket és ezeket majd kifogom, ezeknek segítségével kiterjesztem majd a jelentést. Vicsus. Köszönöm szépen, Asszavicsus úr. Szakértőink között az első Ann Peters professzorasszony lesz, aki tájékoztat minket arról, hogy milyen kapcsolat áll fenn a korrupció és az emberi jogok megsértése között, ez jogi szempontból fogja vizsgálni, illetve tájékoztat minket azokról a kezdeményezésekről, amelyeket az ENSZ keretében végeznek. Peter Sasszony, a Max Planck Intézet vezetője, különböző egyetemeken is oktat, híres és fontos egyetemeken, és nagyon sok vizsgálatot végzett már ezzel a témával kapcsolatban. professzor professzorasszony kapja meg a szót. Köszönöm, most pedig angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Ahogy a jelentéstevő is megemlítette, valóban van egy egybeesés, tehát az olyan országokban, ahol nagyon magas a korrupció szintje, általában ott szoktuk tapasztalni a legrosszabb emberi jogi helyzetet is, és a 2015-ös emberi jogi érzékelési index, korrupció érzékelési indexnek megfelelően Afganisztán, Észak-Korea és Szomália az a három ország, ahol mind a két probléma legsúlyosabban jelentkezik. Tehát tehát levonhatnánk a következtetést, hogy a korrupció és az emberi jog sértés valószínűleg ugyanott gyökerezik a szegénységben és a, és a gyenge állami intézményekben. A korrupció harc elleni harc és a szegénység eltörlésének, illetve enyhítésének célja az Európai Uniónak is célja volt, és nagyon sok kezdeményezés is született. A bizottság nagyon sok eh, korrupció ellenes eh, jelentést készítés a e, magánszektorral kapcsolatos korrupcióval is vannak kapcsolatban mind EU-s rendelkezések. De most én a harmadik országokban tapasztalható emberi jogok, emberi jogok helyzetéről, helyzetről szeretnék beszélni, ahol inkább a megvesztegetésről van szó, illetve különböző jutalék e, kiosztásról a harmadik országok hivatalnokai felé tehát olyan esetekről, amikor az Európai Uniós segély vagy adomány kerül egy adott, adott ország korrupt, korrupt hivatalnokai kezébe. Az OECD 97-es megvesztegetés elleni megállapodása, illetve a 2003-as korrupciós elleni ENSZ megállapodása érdekes ebből a szempontból. A 2003-as regionális gazdasági szervezetek által is aláírható, de ahogy, amennyire én tudom, az Európai Unió még nem beszélt arról, hogy ezt esetleg ratifikálná szervezetként. A 2013-as parlamenti, európai parlamenti állásfoglalás is említették. Ebben az állásfoglásban azt olvashatjuk, hogy a korrupció az emberi jogok egyenlő gyakorlása tekintetében egyenlőtlen, igazságtalan és diszkriminatív következményeket állandósít, illetve súlyosbítja azokat. Pontosan ez a szemlélet, tehát az, hogy a korrupció súlyosbítja az emberi jogsértéseket, ez az, amit más nemzetközi szervezetek részéről is hallunk, és ezért az ENSZ emberi jogi tanácsa is asolta, hogy egy emberi jogokon alapuló korrupciós megközelítést alkalmazzunk. A tanácsadó bizottságuk megbízott egy bizottságot arra, arzal, hogy a korrupció hatásait vizsgálja, az emberi jogokra gyakorolt hatásait, és az ezzel kapcsolatos jelentés 2015-ben készült el. Aztán az ENSZ tagországait a legjobban bevált gyakorlatokról kérdeztek, illetve arról, hogy milyenek a korrupció és az emberi jogok közötti összefüggésben a tapasztalható helyzetek. Csak 27 állam vett részt ebben a vizsgálatban, de legalábbis néhány fontos ország is ezek között volt, például az Orosz Federációs Marokkó is. Az eredményeket összefoglalták egy ez évben elkészült ENSZ magas képviselő jelentésben, ami az emberi jogokról szólt, és összefoglalta a különböző országokból beérkezett legjobb bevált gyakorlatokat. Tehát most az ENSZ támogatja ezt az emberi jogok szempontjából alkalmazott megközelítést, mert úgy tűnik, hogy az eddig alkalmazott korrupció ellenes intézkedések nagyon gyatra eredményeket hoztak az eddig elkészített több mint 10-15 korrupció ellenes megállapodás, akár eh, nemzetközi, akár regionális legyen az, ezek a nemzetközi megállapodások nem voltak hatékonyak, hiszen a korrupció változatlanul, büntetlenül virágzik mindenhol. Ezért szeretnénk új megközelítést alkalmazni. Ahogy mondtam, az Európai Parlament állásfoglalás szerint a korrupció súlyosbítja az emberi jogok ellen elkövetett jogsértéseket, és a kérdés az, hogy a korrupció súlyosbítja-e csak az emberi jogi helyzetet, vagy egyenesen meg is sérti az emberi jogokat, legalábbis bizonyos emberi jogokat bizonyos helyzetekben. Gyakorlati szempontból nagyon fontos ez a kérdés, mert hogyha korrupciós cselekményeken keresztül történik egy emberi jogsértés, akkor az lehetőséget ad arra, hogy új nemzetközi korrupcióellenes intézkedéseket, eszközöket dolgozzunk ki, amely esetleg be tudja zárni a, megval- a végrehajtási hiányosságok által tátongó szakadékot. Tehát az a kérdés, hogy tudjuk-e koncepcióra, koncepció szintre emelni a korrupció által elkövetett emberi sértéseket, illetve az a kérdés, hogy a korrupciós cselekményeket valóban kellene szankcionálni emberi jogsértésekként. Ez a két legfontosabb kérdés. Először az első kérdést szeretném részletesebben megtekinteni jogtechnikai kérdésként vetődik fel több minden. Az ENSZ-nek csak a egy nagyon gyenge szóhasználatot alkalmaznak, és ezzel kötik össze a korrupciót és az emberi jogokat. Majdnem minden jogszövegben csak a negatív hatására utal az emberi jogok területén, és azt mondja, hogy a korrupció aláássa az emberi jogokat jogi szempontból, ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy egy helyzetet korlátozónak vagy rontónak tekintjük, vagy pedig igazi jogsértésként fogalmazzuk meg, és ennek megfelelően a megfelelő szankciókkal és intézkedésekkel kell sújtani. Először is tisztázni kell, hogy mely orsz államokról beszélünk, és két ö, különböző ö, csoportot ö, be, ö, tudunk megkülönböztetni. Az egyik az a korrupt ö, magatartása a hivatalos tisztviselőnek, amit az államnak tulajdonítanak, mert az adott személy a közhatalom ö, nevében jár el. A másik eset, amikor az általános antikorrupciós politikát tehát az egész államra vonatkoztatjuk, vagy egy jogi személyre. A, ö, nek a a korrupciós ellenes intézkedések, ahogy ez például a nemzetközi egyezmények elrendelik, ez az állam részéről egy mulasztást testesít meg. Emberi jogok pedig azt írják elő, hogy az állam aktív legyen minden olyan esetben, amikor az állam mulasztása megsérti az emberi jogokat. Ez azt jelenti, hogy ha másik oldalról nézzük, hogy az hatékony korrupció ellenes intézkedések azok bármelyik államnak a kötelezettségét fogalmazza meg, hogy az emberi jogi területen fel kell lépnie. Minden emberi jogra vonatkozik az, hogy az államnak védenie kell, és a harmadik személyekkel szemben leginkább, és nevezetesen gazdasági szereplőkkel szemben is, abban az esetben, hogyha sértik az emberi jogokat. Az emberi jogi alapján az államnak nem csak az a kötelessége, hogy egyik szemét eltántorítsa attól egy másik személynek a jogait sértse, hanem a saját strukturális emberjogi kockázatait is csökkentse az államnak a saját intézményeiben és az alkalmazottai vonatkozásában. A szociális gazdasági jogok esetében, amelyeket például az egészségügyi szolgáltatáshoz, oktatáshoz való jog sérülése, vagy a gazdasági jogoknál is. A kettes cikkben van egy megfogalmazás, ami azt mondja, hogy az államnak kötelezettsége, hogy fokozatosan megvalósítsa a szociális és gazdasági jogat. És azt is kimondja, hogy bizonyos esetekben a korrupció és a korrupció elviselése e, ennek a kötelezettségnek a megszegését jelenti. A nemzetközi ö, szociális és gazdasági jogok ö, egyezmény értelmében minden tagállamnak kötelezettsége, hogy fellépjen, és a megfogalmazás azt mondja, a tagállamoknak lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy fokozatosan elérjék a ö, jelen okmányban megfogalmazott jogok érvényesülését. Ez egy ENSZ egyezmény. Tehát azok a lépések, amelyeket az államnak kell tennie, azt el kell hárítani minden olyan akadályt, amik a szociális gazdasági jogok, jogok érvényesülését korlátozzák. És az egyezmény értelmében antikorrupciós intézkedéseket is kell hozni. Például a közpénz eltulajdonítása legmagasabb szinten sérti ezt a kötelezettséget, mert ilyen esetekben a ö, magas ö, rangú beoszt, ö, beosztású ö, személyeknek az életszínvonala a többi lakosnak a kárára valósul meg. A, az emberi jogok ö, sértése egy probléma, itt egy ok-okozati összefüggést kell tanulmányozni. Ok-okozati összefüggést látunk az emberi jogok megsértése esetében, és ez része az állam nemzetközi felelősségének. Hogyha elismerjük ezt az ok-okozati összefüggést, és a akkor ezt ki kell egészíteni egy másik elemmel, hogy a jogi megközelítésnek kell megszakítania ezt a ö, láncot, mert általában nagyon nagy a távolság egyrészt a, az alacsony szintű korrupció és mondjuk az oktatási rendszer működése között. Tehát itt különböző láncolatok jelennek meg, amíg ez el, megvalósul. De ugyanakkor valamilyen értelemben közelség is kell, hogy legyen a korrupt a tevékenység között, például valaki nem ad ki egy diplomát, vagy nem nevez ki valakit orvosnak, az egy emberi jogi megsértést tesz, jelent jogi értelemben, de csak abban az esetben, hogyha, hogy a lakhatáshoz való jog, vagy az élelemhez való, hogyha ez előre látható, és hogyha ö, nem ö, kerül ö, megszüntetésre. Mondok egy konkrét példát. Például a kenőpénz a ö, környezetben, a, vagy például, amelyiknek az a célja, hogy a tisztviselő valamilyen illegális tevékenységen felett szemet hunyjon, például hulladék, illegális hulladéklerakás után, az a környéken lakosság egészségét veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy a korrupt magatartás eltűrése a jog értelmében az emberi jogoka, jogait sérti az ottani lakosságnak, és a testi fizikai integritásukat is veszélyezteti. Az ok okozati összefüggés tekintetében van egy olyan is, hogy uh, kinek tulajdonítható a korrupt magatartás. Nem akarok ebbe uh, további részletekbe menni, hanem a, rátérek az összefoglalóra, és egy uh, dolgot szeretnék felvetni a vita szempontjából. Uh, az emberjogi nyelvezet, az emberjogi megközelítés, ez egy nyugati ágenda és a nyugati értékekre épül, ami tovább súlyosbítja az a korrupció ellenes agendának a helyzetét. Ez nem igazán meggyőző, úgy gondolom, de mégiscsak ezt büszkén vállalni kell, amikor az emberjogi megközelítését vizsgáljuk a korrupciónak. Elnök, köszönöm szépen, professzor asszony. Most pedig megadom a szót Anton de Plessis úrnak, aki az Afrikai Biztonsági Kutatási Intézet vezetője, Pretóriában található ez az intézmény, és nagyon komoly tapasztalata van a korrupció elleni küzdelem terén Afrikában, illetve szorosan illetve annak kapcsolatát és vizsgálja a terrorizmushoz, illetve az emberi biztonsági fenyegetésekkel való kapcsolatát. Deplessis professzor ezen kívül pedig vezeti a nemzetközi fenyegetettség és nemzetközi bűnözéssel foglalkozó részleget is, és több mint 20 éve dolgozik az emberi biztonság, a Human Security terén a nemzetközi bűnözés elletti küzdelem terén mintegy 20 afrikai országban. tehát nagyon részletes tapasztalattal rendelkezik, és tanácsadója az ENSZ-nek és számos eh, NGO-nak. Öni a szó, parancsoljon. Thank you very much. <clears throat> Truly is an honor to be Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel ma délután, és olyan témáról beszélhetek, ami nagyon közel áll a szívemhez. Én ügyészként kezdtem szakmámat, karrier, karrieremet szervezett bűnözés ellen küzdtünk. Eredetileg egyébként mérnök vagyok. Nelson Mandelát eh, hallgattam, amikor beszédet tartott azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a jogállamiság és az emberi jogok. És úgy döntöttem, hogy eh, nem mérnöknek tanulok, hanem jogásznak Dél-Afrikában a 90-es évek elején. Az apartheid eh, végén, az apartheid lezárásával nagyon nagy volt a lelkesedés az országon munkánkban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mit jelenthet a demokrácia szempontjából az emberi jogok kérdése és a jogállamiság. Csodás időszak volt ez. Azóta pedig több mint 20 afrikai országban dolgoztam, megpróbáltam a jogállamiságot elősegíteni az ENSZ-el, az ISS-el, illetve nemzeti kormányokkal dolgoztam együtt tanácsadóként, de arra nagyon jól emlékszem, hogy 2003-ban, amikor egy nagyon magas szintű korrupciós ügyen foglalkoztam hazámban, hogyha valaki követte a híreket, akkor láthatja, hogy ez még mind a mai napig folytatódik, sőt, mi több, több országunkban a hatalom legmagasabb szintjeig eljutott. Azt néztem, azt próbáltam vizsgálni, hogy ott, ahol a politika és a jog megütközik egymással, ott nagyon gyakran a jog marad alul, ez Dél-Afrikában volt nagyon erősen tapasztalható, és az a helyzet, hogy nem sikerült még megfelelően visszaállnunk a megfelelő útra, és ennek a workshopnak a középpontjával kapcsolatban, fókuszpontjával kapcsolatban nagyon elégedett vagyok, és nagyon izgatottan próbáltam erről szólni. Egy kicsit stratégiai szempontból is szeretném ezt megközelíteni, és bár a jogállamisággal kapcsolatban egy kicsit borulátó vagyok, de a kontinens jövőjével kapcsolatban nagyon sok afrikai nagyon lelkesedik, és annak ellenére, hogy Afrikában annyira sok összetett kihívás van, azt gondolom, hogy Afrika mégiscsak újra tud növekedni. Most mindegy, hogy konfliktusról beszélünk, terrorizmusról, kényszermigrációról, vagy egyéb kihívásokról, mint például az éghajlatváltozás, tulajdonképpen minden mögött a korrupció problémája áll, és túl ritkán gondolunk erre így. Ugyanis nagyon sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen a korrupció az a szükséges rossz. Hát egyszerűen így működnek a dolgok Afrikában. Ezt annyiszor hallottam már. És az embereknek azt kell tudniuk, hogy a korrupció nem egyszerűen azt jelenti, hogy hogyan működünk. Ez Afrika egyik legnagyobb fenyegetettsége. Afrikával szemben fennáll a legnagyobb veszély, és ez pusztítja a kontinensünket. Ezért Szeretnék beszélni arról is, hogy mennyire fontos, hogy gondoljuk át a megközelítésünket, és elsősorban az emberi jogokra összpontosítsunk. Nem azért, mert ez jogi szempontból fontos, hanem jó stratégia egyszerűen. A többi politikai kötelezettségünk túl is fontos, ez például a terrorizmus, az erőszakos szélsőségek, a kényszermigráció elleni küzdelem, mellett azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Hogyha a magánszektorral beszélek, akkor is nekik is azt mondom, hogy ez nektek is jó stratégia. Ugyanis a korrupció elleni küzdelem mindannyiunk számára fontos, hogyha fenntartható és békés kontinást akarunk. Dél-Afrikában azt hiszem, hogy eléggé progresszívek voltunk, különösen a bíróságok segítségével, hogy ezt a vitát, ezt a diskurzust átalakítsuk elképesztő szintű korrupció valósul meg a büntető igazságszolgáltatás terén különösen, és az Alkotmánybíróságunk pedig nem régiben mondta ezt egy nagyon fontos ügyel kapcsolatban, ahol a jelenlegi elnök is érintett. A következő mondták, hogy ki kell mondani, hogy a korrupció gyakorlatilag mindent veszélyeztet, amit fontosnak tartunk az alkotmányos rendben. Aláaknázza a demokratikus étoszt, az demokrácia intézményeit, a jogállamiságot és az alkotmányos projektünk legfontosabb értékeit, és ez megakadályozza a az állam azon képességét, hogy kötelezettségeit tiszteletbe tartsa és azt hiszem, hogy ez egy meglehetősen progresszív nyilatkozat, nem csupán a jogi szempontból, az igazságszolgáltatás szempontjából, hanem politikai, kormányzati szempontból egyaránt. Az Alkotmánybíróság tehát ezt az álláspontot képviseli. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a korrupció nem csupán afrikai probléma, egy dél-afrikai probléma, globális kihívást jelent, és katalizátora egyéb fenyegetettségeknek, mint például a terrorizmus és a kényszermigráció. De ez egyik legnagyobb emberi jogi kihívásunk is, lehetőségünk van tehát arra, hogy átalakítsuk a diskurzust oly módon, hogy ne csupán jogi mechanizmusokat alakítsunk ki, hanem lehetőséget biztosítsunk az érdekképviseletre, illetve fokozzuk a rendelkezésre álló eszközeinket a korrupció elleni küzdelemben résztvevő kezében. E, meglepő, hogy nagyon sok olyan közönség előtt kell beszélnem, amely nem érti, hogy miről van szó. Én még mindig azt gondolom, hogy a megközelítésünk még mindig nem elég hatékony, és hogyha folytatjuk tovább, és csupán a büntetőjogi megközelítést tartjuk szem előtt a korrupció elleni küzdelemben, akkor az elkövetkezendő években is emiatt fogunk szenvedni. Ugyanis azt gondolom, hogy a probléma lényege az a politikai jog. Nagyon fontos, hogy a köz az állami szektor és a magánszektor nagyon komolyan összefonódik, és látjuk, hogyha a politika, a hatalom és a jog megütköznek, akkor mi történik. Ezért stratégiai fontosságú kiindulópontnak tekintem ezt. Az emberi jogokat szerződések állapították meg, különböző szervezetek, például az Afrikai Unió, az ENSZ biztonsági tanácsa is szankciókat vethet ki, de a korrupció elleni korrupció problémájával szemben tehetetlenek. Azt is láttuk, hogy az országoknak és a különböző szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek kötelezettségeik vannak, amikor megsérülnek az emberi jogok. Az Alkotmánybíróság is egyébként ezt nemrégiben kihangsúlyozta. Azonban a korrupció elleni küzdelemben nincsenek ilyen kötelezettségek. Hogyha megnézzük az ENSZ egyezményét a korrupció elleni küzdelemről, akkor ez egy konszenzuson alapuló egyezmény gyakorlatilag nincsen olyan hatékony szankció, ami szerepelne ebben az egyezményben. És nagyon gyakran a korrupt személy nem is tart attól, hogy bíróság elé állítják. Mit tehetünk tehát? Nagyon sok minden elhangzott már erről. Egy pillanatig sem gondolom azt, hogy a büntetőjogi megközelítést felejtsük el, ezt meg kell erősíteni, meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködést, például az eszközök befagyasztását, növelni kell az átláthatóságot, adóreformot kell megvalósítani, és szakosodott kapacitást kell kialakítani a büntető igazságszolgáltatási rendszerben. De kizárólag ezzel nem fogjuk tudni megoldani, hogy a legtöbb hatalommal rendelkező rendelkezőket végül felelősségre vonják. A civil társadalmat is fel kell készíteni arra, hangot kell adni számukra lehetőséget, amely segíthet abban, hogy a kormányok és az erkölcsi és politikai kötelezettségeiknek megfeleljenek az áldozatok különböző támogatási eszközökhöz, támogató lehetőségekhez fordulnak, de ne, ezek nem a leghatékonyabbak. Azt hiszem, hogy erről már elhangzott több minden, és el is fog, de néhány gyakorlati javaslatom is lenne, bár az emberi jogi és a korrupció elleni küzdelem közösségében ezt nagyon sokan értik, mégis párhuzamosan dolgoznak. Egészen meglepő, hogy e két közösség munkájában mennyire kevés a kapcsolat, az összefonódás. Tehát szorosabban együtt kell működnünk, ugyanazt a nyelvet kell beszélnünk, kritikus módon kell megközelítenünk a gyakorlati együttműködést annak érdekében, hogy a két közösség egymás tapasztalatából tanulhasson. Néhány gyakorlati javaslatom is lenne tehát, erről kell beszélnünk legalábbis az afrikai szempontból. a korrupció elleni küzdelem, illetve az emberi jogi küzdelemmel foglalkozó közösségek közötti kapcsolatról beszélni egyszerűbb, mint azt megvalósítani. Nagyon sok a kihívás, jogi, illetve egyéb kihívás. Tehát az együttműködés elősegítésében közös programokat kell kidolgozni, projektfinanszírozat, regionális cselekvési terveket, illetve kétoldalú programokat kell kidolgozni. Az afrikai korrupcióellenes és emberi jogi csoportoknak több támogatásra van szükségük, megfelelő lehetőségeket kell biztosítani számokra arra, hogy a szakértői hálózatokhoz hozzáférjenek. Az EU-nak alapvető fontosságú partnernek kell lennie, a legfontosabb érdekelt felekkel fel kell vennie a kapcsolatot. Nagyon sok stratégiai szempont merül fel ezzel a témával kapcsolatban, például az Afrikai Unió keretében, az afrikai kormányok keretében. Ez egy politikailag nagyon terhes téma, ezért a nyelvhasználat nagyon fontos, főként, hogyha a magánszektor szerepének fontosságát eh, vizsgáljuk. A kétoldalú kereskedelmi megállapodások szempontjából is nagyon fontos, hogy ezeket megvizsgáljuk, annak érdekében, hogy például a fejlesztési támogatásokba beemeljük az emberi jogi szempontokat és a korrupció elleni küzdelmet. Az utolsó pont, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ehhez pedig fokozatos megközelítésre van szükségünk. Nagyon fontos, alapvető fontosságú paradigmáról beszélünk, azt gondolom, hogy először is tájékoztatásra van szükség, érdeképviseletre van szükség, az alulról felfelé építkező kezdeményezéseket kell támogatnunk, a kis lépésekkel kell kezdenünk, és egy olyan fokozatos megközelítést kell alkalmaznunk, akár a beszélgetések keretében, hogy megnézzük, hogy új emberi jogok kidolgozására felkészülte már a világ. Szerintem ez nagyon időszerű vita, és nagyon jó helyzetben van az EU ahhoz, hogy vezesse ezt a vitát, ezt a diskurzus. Nagyon fontos az Európai Uniós tagállamoknak, hogy saját házuk táján is rendet tegyenek, azért, hogy hitelességüket növelhessék ebben a rendkívüli fontos globális fenyegetés elleni küzdelemben. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig egy Skype kapcsolatot fogunk létesíteni Manfredo Marokin Bohor úrral, aki az Action Ciudadana elnöke, amely a Transparent International guatemalai képviselete, és itt nem tudunk tolmácsolást biztosítani. Szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy angolul fogjuk ezt a beszélgetést lefolytatni, Sajnos a tolmácsok nem tudnak Skype-on keresztül tolmácsolni, Skype beszélgetést tolmácsolni a nem megfelelő hang miatt, úgyhogy Marrokin úrnak fogom mindjárt megadni a szót. Si pueden apagar las luces, por favor. No usted no. Pueden bajar la iluminación de la sala. Az elnök asszony kéri a teremben dolgozókat, hogy kapcsolják le a lámpát. Most már tehát készen állunk, és amikor ön is készen áll, akkor parancsoljon öné a szó. Yes, hello. Okay. Are you ready? Okay, we listen yeah. to you. I'm ready. Yes, thank you. Go on. Okay. Yeah, uh, good good afternoon for you.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 munkájukért, amelyet egy igazán nem könnyű országban végeznek, de úgy látszik, hogy az elkötelezettségük vitathatatlan. Gratulálok tehát, és köszönöm, hogy bejelentkeztek. Most pedig teljes mértékben áttérünk egy másik kontinensre. Igor Cserniak úr van itt velünk, aki egy eh, ukrajnai civil szervezet vezető helyettese a Harkovi Korrupció Ellenes Központ részéről. Ukrajna olyan ország, amely mindannyiunkat nagyon komolyan foglalkoztat, és azt gondolom, hogy Ukrajnával az Európai Uniónak nagyon komoly az elkötelezettsége, nagyon támogatjuk a szükséges és nehéz reformokat a korrupció elleni küzdelem terén is. Cserniák úr fogja tehát ismertetni velünk a helyzetet, és tájékoztat minket arról a városról, ahol 2015 óta eh, dolgozik képviselőként és önkormányzati képviselőként. Parancsoljon Cserniák úr, önél szó. Thank you very much. Uh, dear members of the... Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt meghallgatáson résztvevők. Nagyon nagy örömmel fogok beszámolni önöknek az ukrajnai korrupció ellenes harc jelenlegi helyzetéről. A korrupció jelenleg a modern Ukrajna egyik legnagyobb problémáinak egyike. Egy 2016 júniusban végzett nemzeti köztársasági intézet által elvégzett kérdő, körkérdés szerint Ukrajnában a korrupció a legnagyobb problémák egyike. A Donbass régióban elkövetett orosz agresszió egyedül az, amely meghaladja a korrupció megítélésének százalékos arányát. Az Európa elmúlt húsz év alatt a korrupció ö, volt az, az ukrajnai katonai agresszió egyik fejlesztő eszköze. 2013-ban erről Európai Uniós parlamenti állásolás is készült. Ezért az ukrán, ukrán hatóságok egyik legfontosabb feladata most a korrupció felszámolása. De a, hatóságok nem mindig értik azt, hogy hogy kell ennek a kötelezettségnek megfelelni, gyakran csak imitálják a korrupció elleni harcot. Jó példa erre az, hogy az az, az új elektronikus rendszer, amely a ö, hivatalnokok nyilatkozatainak összegyűjtésére szolgál, hogy alakult. Ö, az Európai Unióba beadott vízumkérelmek és a különböző támogatások rendszere ugyanilyen. Október, 2014. októberében fogadtunk el egy olyan törvényt, amely a 2016-tól szabályozza a hivatalban lévő köz, lépő a kapcsolatos helyzetet. Az Európai Bizottság 2015, eh, ben a vízumkönnyítéssel kapcsolatos ukrán cselekvési tervvel kapcsolatban pozitív nyilatkozatot tett, de aztán 2015. Eh, december 25-én született egy ö, eh, módosítás a korrupció ellenes törvényel kapcsolatban, és az elektronikus benyújtási rendszer megindítását 2017. januárjára halasztották. Természetesen az ukrán civil szervezet és az európai partnereik reakció is nagyon negatív volt erre a döntésre. 2016 márciusában tehát a ö, hatóságok arra kényszerültek Ukrajnában, hogy ö, szüntessék meg, érvénytelenítsék ezt a módosítást. Tervek szerint tehát a rendszert augusztus 15-én kellett volna beindítani, de augusztus 2-án kiderült, hogy a tervezett indítást az egyik állami intézmény akadályozza, mivel nem nyújtott be megfelelő tanúsítványt ehhez, és ennek a tanúsítványnak a benyújtása és az elérése hetekig húzódott. Augusztus 15-én még mindig nem volt meg ez a tanúsítvány, ennek eredményeként pedig a büntetőjogi felelősséget senki nem fogja vállalni azért, hogy az ebbe a rendszerbe bevitt adatok valósak-e vagy nem. Úgyhogy egyszerűen nem működik ez a törvény, és az, hogy, az augusztus, 10, az, hogy augusztus 15-én mégiscsak beindították a rendszert, az azt jelenti, hogy a rendszer teljes, beindítása teljesen értelmetlen, sőt ártalmas volt az Európai Unió szerint is ez a helyzet. Gyakorlatilag holnapra kellene az ukrán hatóságoknak meg, kijavítani a hibát és megfelelő helyzetet teremteni. Az új rendszer ilyenfajta hibás indítása nem egyedülálló példa, nagyon sok más helyzet volt, amely az ukrán korrupció ellenes helyzetet csak súlyosbítja. Például a korrupció ellenes iroda is elindított egy korrupciós bűnügyeket vizsgáló olyan ügynökséget, amelyet a az Európai Parlamenti Állásfoglalás 29. cikke is támogatott. A korrupció ellenes iroda nagyon sok befolyásos hivatalnok ellen indított eljárást, például Konstantin Kulik ellen, aki az ukrán katonai ügyészség egyik tagja, és illegális módon gazdagodott meg, ugyanakkor ő visszautasította annak megmagyarázását, hogy miért, hogy honnan telt neki luxusautókra és luxus lakásokra. Ennek ellenére, és annak ellenére, hogy, hogy gyanús helyzetbe keveredett, még mindig ugyanabban az állásban van. Ezen kívül az antikorrupciós iroda több hivatalnokot is letartóztatott, kettőjüket börtönbe is, bebörtönözték és elkobozták a vagyonukat. Ahogy látjuk tehát, Ukrajnában a régi korrupt politikai elit megakadályozza a korrupció ellentes harcot. A Harkovi régióban még rosszabb a helyzet, hiszen az utóbbi nyolc évben egy konkrét politikai csoport irányította Harkovot, amely nagyon szoros kapcsolatokat ápol Janukovics elnökkel, és ez nem változott az euromajdani győzelem óta sem. Ebből a csoportból került ki a polgármester is, aki 2010 óta a korrupció megszemélyesítője Ukrajnában. Nagyon sok kínzatással is felelős, Kernes úr annak ellenére, hogy ezeket, a, ezeket az antikorrupciós, ezeket a korrupciós vádakat elindították ellene, még mindig hivatalában van. Nagyon ö, aktívan próbáljuk azt, a, próbálunk arra is fényt vetni, hogy a városi költségvetést se hogy élnek vissza. Például különböző a parabai iratokban található összekapcsolódások útján láttuk, hogy Dimitri Medvegyev orosz elnök és Harkov polgármestere között milyen összekapcsolódások vannak. Gyakorlatilag 80 millió dollárnyi megvesztegetést kapott különböző ügynökségeken keresztül, és ezzel kapcsolatban most indítottunk el vizsgálatot. Azon kívül van egy más nagyon nagy korrupciós eset is, amely harkovi földterületek kiosztásával kapcsolatos. Számításaink szerint összesen illegálisan a város tulajdonából különböző ö, ö, egységek tulajdonába körülbelül 80 850 hektárnyi föld került át, amely Monaco területének négyszeresének felel meg. Ez a korrupciós eset körülbelül 350 millió dollárnyi pénzt mozgatott meg. És nem meglepő ez, amikor aztán látjuk, hogy a földeket megkapó személyek is szoros kapcsolatban állnak a polgármesterrel. Ez a korrupciós eset még a mai napig is működik, még ma sem ért végen. Ezért szeretnénk, hogyha elindulna a helyi hatóságok földkiosztásra vonatkozó döntéseinek jogi vizsgálata. Az ukrán igazságügyi rendszer miensége ugyanakkor teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy ezt megtegyük. Tehát most szeretnénk kampányt indítani annak érdekében, hogy a különböző jogszabályváltozások elinduljanak, és lehetővé tegyük azt, hogy a jogi, hogy, hogy a állampolgárok jogait megvédhetjük. Ezzel kapcsolatban az újságírói tevékenység is sokat segít nekünk, azoknak az embereknek a jogainak védelmében, akiket a korrupció sújt. Vannak más tisztviselők is, akik nagyon szigorú csúszópénzrendszert vezettek be. Ugyanakkor a központnak a munkatársai is nagyon aggódnak. Másfelől azt is megmutatja, hogy mégiscsak jó úton haladunk. Végezetül pedig szeretném megegyezni, hogy csak a szisztematikus nyomás gyakorlása szukrán hatóságra hozhat megfelelő eredményeket, reformokat és valódi változást kell elérni, és hogyha ezek sikeresek lesznek, csak akkor beszélhetünk igazi pénzügyi támogatásról ez a, a a parlamenti állásfoglalásra hivatkozva mondom, hogy mégiscsak ez a megfelelő út. Javítani kell a helyzetet a korrupció elleni küzdelemben, és jelentős ö, kell elérni azoknak az élet minőségében, akik megszenvedik a korrupciót. A civil szervezeteknek van lehetőségük, hogy a különböző hatóságok döntéseinek a jogi felülvizsgálatát kérjék. A büntetőjogi kizárását is el kell érni mindazoknak, akik feltárják a korrupciós láncolatot. Az ukrán jogszabályokban ilyen lehetőség viszont egyelőre nincs. Fontos az, hogy a különböző rendőri szervek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve hogy milyen egyensúly hiányok vannak, és a ügyészi hivatalra vonatkozó jogszabályok is hogyan alakulnak. Nem csak arról van szó, hogy küzdenek el a korrupció ellen, hanem a ö, politikai ö, és szabadság jogait is biztosítani kell az ukrán állampolgároknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig megadom a szót Rebéka Lanson asszonynak, Tulajdonképpen nem is tudom, hogy jól ejtettem meg, én franciául mondtam, lehet, hogy Vincent, de majd akkor ön kiigazít, hogyha szükséges. Eh, Sports for Rights Coalition a szervezet, amelyet képvisel, és a korrupció elleni küzdelem küzdelemmel kapcsolatos kampányt vezetnek, különösen Azerbajdzsánban elsősorban a sport eseményekhez kapcsolódó a tevékenységük, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint ennek a korrupcióval való kapcsolatát vizsgálják. A sport és az emberi jogok kapcsolatáról már számos alkalommal beszélgettünk, most pedig akkor Rebecca Benson asszonyt fogjuk meghallgatni, hogy tájékoztasson minket arról a munkáról, amelyet végeznek a szervezetük keretében. Valóban a ö, sport ö, koalíció miatt vagyok itt, amelyik egy civil szervezet, és együtt dolgozunk annak érdekében Azerbajdzsánban javuljon az emberjogi helyzet korábban is komolyan üldözték a hazánkban a, az jogi harcosokat. Volt, aki börtönbe került, olyan volt, aki a svájci nagykövetségen rejtőzködött, és eredetileg az európai játékok kapcsán indult el ez a mozgalom múlt évben Bakuban. És nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy 15 hónappal ezután a helyzet még továbbra is ugyanolyan rossz, mint volt, vagy talán még rosszabb is. Azerbajdzsán ahogy ez már itt elhangzott, az emberi jogi helyzet megsértéséről és a korrupcióról ismert, és az korrupciót is egyszerűen rendszer szinten gyakorolják. Az európai játékok, amiket említettem, az egy európai nagy díjat is létrehoztak, ez pedig csak fokozta az elnyomást, és te valójában negatív eredménye lett emberjogiai vonatkozásban a nemzetközi médiák is ilyen az emberjogi kampány fel tudta ugyan kelteni a figyelmet az emberi jogi jogsértésekre. Fontos, hogy a, az azerbajdzsáni hatóságok megfeleljenek kötelezettségeiknek. Azerbajdzsán a föld egyik legkorruptabb országa még mindig. A 170 ország közül 110. helyen helyezkedünk el Azerbajdzsán van, megsértik a, szab, a sajtószabadságot is. Több mint egy évtizeden Ilham Alia elnök és más oligarchák több milliárdot tüntettek el a közpénzekből, és például a Radio Liberty, a Radio for Europe, ez is az ő kezükben van, és Kadija Izmailova újságírónak a nevét talán ismerik, nagyon komoly díjat kapott a Azerbajdzsában. ...2012-ben volt egy kísérlet arra, hogy elhallgattassák az emberjogi harcosokat, és egy nagyon bátor volt, megfenyegették levélben, és feltárta ennek ellenére a rendszer korruptságát. Nagyon komoly nyomást gyakoroltak rá, aztán 2014 decemberében bebörtönözték különböző gazdasági vádakkal, amelyek viszont politikai motiváció, tehát koholt vádak alapján ítélték el tulajdonképpen szerencsésnek mondhatja magát, mert ma már nincsen börtönben, de az egész azerbajdzsáni civil társadalomat különböző koholtvádak alapján fenyegették, illetve nagyon sokan vannak mind a mai napig börtönben. Tehát az, hogy egy-egy aktivistát kiengednek, az összességében nem jelenti a helyzet tényleges javulását politikai foglyokat idén is engedtek ki. Ebből arra következtetne az ember, hogy javul a helyzet az országban, azonban több ezer politikai fogoly még most is börtönben van. Az azerbajcsáni hatóságok megerősítették a fellépésüket az emberjogi aktivitások e- e- ellen. Kicsit hasonló a helyzet, mint Törökországban. Vannak újságírók, akiket letartóztattak, és megpróbálják a kritikus személyeket elhallgattatni szeptember 26-án lesz egy alkotmányjal kapcsolatos népszavazás, a helyi különböző csoportok körülbelül száz olyan ügyet tártak fel, Gilgarmanodov ügye, például ő az ellenzéknek az egyik vezetője, körülbelül három és fél év óta van börtönben, koholt vádak alapján, ugyan már az Európai Emberi Jogi Bíróság elrendelte a szabadon bocsátását, de ennek ellenére még mindig börtönben van. És időről időre a hatalom lecsap, és most is egy ilyen időszak van, más aktivisták is több börtönbe kerültek, újságírók is vannak, aki két, év, két nappal ezelőtt volt a második év, hogy börtönben töltje. Kioszív Ibrahimov és további újságírók és egyebek is kerültek, sőt, vannak, akik, amelyiket meg is kínoztak az ellenzéki lapnak a gazdasági igazgatója is vád alá került, és nagyon komoly vádak vannak ellene és az elmúlt héten be is tiltották az egyik lapot komoly nyomásra, és nagyon tisztességtelenül járnak el a médiák ellenőrzése terén is. Tehát további lépésekre van szükség ahhoz, hogy megfelelően kezeljük Azerbajdzsánban ezek pedig az emberi jogi sértéseket. Az egyik nagyon fontos, hogy a kormánytisztviselők ellen egyénileg is büntetőjogi eljárásokat lehessen indítani. A parlament elfogadott egy nagyon erős, erőteljes határozatot, de ugyanakkor ez eddig a legerősebb olyan határozat, amit évek óta meghoztak, és azok a személyek, akik jelenleg börtönben vannak, azok is, a neve is bekerült. Ezért nagyon fontos ez az egyéni felelősségre vonás lehetősége, és fontos, hogy az, az Európai Unió is figyelemmel kísérje, hogy mi történik -e az országban. Például az Egyesült Államokban is vannak, akik felléptek, és van az azerbajdzsáni demokrácia törvénye, és az e- azerbajdzsáni tisztviselők elszámoltatásra kerülhetnek például Amerikában is. Ez egy jó dolog. De vannak más lehetőségek is, hogy komoly változások, reformok menjenek végbe Azerbajdzsánba. Van a keretmegállapodás, ami előbbre viszi valamennyire a dolgokat, és azt szeretnénk, hogyha ez a folyamat fennmaradna, és megfelelő reformok kerülnének bevezetésre. Először is engedjék szabadon a politikai foglyokat, és a kritikus, a kritizáló állampolgárok ne kerüljenek megbüntetésre. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség eh, hasonló Azerbajcsánra, és oda-vissza Azerbajcsának szüksége van az Európai Unió nemzetközi közösségre, és nem csak a gazdasági válság miatt. Most itt az ideje, hogy eh, történjen valami. Azt hiszem, hogy nincs több időm, úgyhogy akkor most abba hagyom. Köszönöm szépen, végezetül pedig Most a, az újságírókat fogjuk meghallgatni, illetve Christoph Klerix hangját, aki aknak nevű belga újság újságírója nagyon jól ismeri ezt a területet. Ő egy oknyomozó riporter, és eh, nagyon komoly díjat is nyert ezen a területen. Jól ismeri az emberi jogok illetve a korrupció elleni küzdelem közötti kapcsolatot, főként ami a Swiss Leaks és a Panama Papers után nyilvánosságra került. E, nagyon nagy öröm egy újságíró számára, hölgyeim és uraim, hogy az Európai Parlamentben beszélhet, ugyanis ez egy nagyon komoly elismerés a munkánkkal kapcsolatban, és nagy öröm ez számomra, hogy a szakpolitikusok, politikusok tárgyalják a cikkeimet, tehát köszönöm ezt a meghívást. A KNAK heti lapnak vagyok újságírója, és az ICIJ-nek is tagja vagyok, amely mint egy húsz évvel ezelőtt jött létre. Ez az oknyomozó újságírók szervezete. Tulajdonképpen egy nagyon apró NGO, azt hiszem, hogy 11 fős tábja van de ez persze az újságírók hálózatát is jelenti ez a szervezet, amely 76 újságírót tömörített, most pedig már több mint 200 újságíró a tagja 56 országból, az országok számát illetően az országok egyharmadát képviseljük ebben a szervezetben. Én a magazinnak dolgozom, és amikor egy ICAJ projekt felmerül, tájékoztatnak erről, megkérdezik, hogy hajlandó vagyok-e ebben részt venni, aknak adja a fizetésemet, aknak dönt arról, hogy milyen sztorit kell megírnom, és hogyha valami érdekeset találok az ICAJ keretén belül, akkor pedig ezt a többi kolléga ismeretére, tudomására hozom. Tehát a knack kapom a fizetésemet, de az ICAJ-nek is tagja vagyok. Három kritériumnak kell teljesülnie, mielőtt az ICHG egy projektet indít. Globális fontosságú, jelentőségű témákra foglalkozunk annak érdekében, hogy konkrét eredményeket érjünk el. Az elmúlt évek projektjeiben sikerült megadnunk, megoldanunk olyan ügyeket, mint például az offshore leaks, ami nagyon hasonló volt a Panama Papershez, és offshore vállalatokkal foglalkozott, több ezerrel egyébként, és e, Szingapurból és e, Davos, e, illetve Davosban 2013-ban találtunk tehát egy offshore céget, amely beindította ezt a folyamatot. Az adózással foglalkoztunk azonban nem offshore cégekkel később, hanem olyan luxemburgi adómegállapodásokkal, amelyeket több száz vállalattal állnak fenn a luxemburgi adóhatóság és a vállalatok között, illetve nagyon fontos nyomozást folytattunk az adózás terén. A Swiss Leaks volt ennek az eredménye, 2015. februárjában került nyilvánosságra. 8000, több mint 8000 ezer svájci bankszámlára sikerült rámutatnunk, mint egy 102 milliárd dollárt tett ki ezeknek az összege, illetve az utolsó nyomozásunk idén a Panama Papers volt, ami pedig eh, áprilisban hoztunk nyilvánosságra. Tehát 2016. április 3-a az világ összes újságja az offshore cégekről szóló eh, riportot tette. ez volt tulajdonképpen a legnagyobb eh, kiszivárogtatás az újságírás történelmében. aki a Cable Gate 1,7 GB volt, a, Panama, a 260 GB volt az Offshore Leaks, a Luxemburg Leaks 4 GB, a Swiss Leaks 3,3 GB, ugyanakkor viszont a Panama Papers 2,6 terabájtot tett ki, tehát rettenetes mennyiségű információról beszélünk, e-mailek, Excel táblázatok, PDF-ek, az összes információ arra vonatkozott, hogy hogyan lehet offshore cégeket létrehozni, de ez ezen cégek létrehozásáról szól. Ez volt a legnagyobb média együttműködés, 376 újságíró, 109 médiumot képviselt 76 országból, és egy évig folytattuk ezt a munkát. Titokban dolgoztunk e nyomozás során, mielőtt ezt a sztorit áprilistól kezdődően nyilvánosságra hoztuk. Most néhány példát is mutatnék a kiszivárogtatott dokumentumokra. 11 millió, csak néhány ilyen példánk van. Olyan fájlok ezek, amelyeket a hatóságok az offshore cégek alapítása érdekében hoztak létre. Tehát e az offshore cégek létrehozása a fő témánk, két jellemzője van, nagyon gyakran alacsony adó kulcsal rendelkező helyeken hozzák létre, illetve lehetővé teszik az anonimitást. Én egy belga polgár vagyok, elmegyek Belgium, Belgiumban, akarok létrehozni egy céget, céget alapítani, akkor annak nyoma van. Azonban, hogyha más területeken hozok létre egy offshore céget, akkor megtehetem, hogy eltitkolom, hogy én vagyok a tulajdonos ennek a cégnek, vagy a bankszámlának, amely hozzá kapcsolódik. Tehát a szakértők azt mondják, hogy az offshore cégeket általában dolgok elrejtésére használják fel. Én még soha senkit nem láttam, aki azért hozott volna létre offshore céget, amely hogy nyilvánosságra hozom valamit az átláthatóság érdekében. Lehet persze okunk arra, hogy el akarjunk rejteni dolgokat, például, hogyha valaki nagyon gazdag, akkor azt titkolni szeretné nyilván, hogy ne zsarolhassák meg, vagy hogyha vállásról van szó, akkor megpróbáljuk a másik fél elől eltitkolni, de hogyha az adóhatóság vagy a rendőrség elől próbálunk meg eltitkolni valamit, akkor azért nem annyira tisztességesek a szándékaink és nem illegális ez önmagában, hogyha vannak bejelentett pénzeszközeink, amik nyilvánvalóan offshore cégről van szó, és a játékszabályoknak megfelelően zajlik az irányítás. Tehát ez nem feltétlenül illegális. Ugyanakkor viszont megkérdezhetjük magunktól, hogy hát most miért akar valaki Beninbe menni, hogy azért, hogy létrehozzon egy offshore céget, hogyha nyugodtan be is jelenthetné ezeket a ezeket a forrásokat, amelyekkel rendelkezik. Mossack Fonseca, Panama, on jött létre ez a cég, de nem ez az egyetlen olyan ország, ahol offshore cégeket hoznak létre, de innen kapta nevét a Panama Papers. Az offshore cégek növekedése és hanyatlása a Mossack Fonseca esetében nem az egyetlen cég ez, ahol, amely létrehoz ilyen offshore cégeket, itt 11 millió dokumentumot hoztunk nyilvánosságra, de ez még csak az offshore világ jéghegyének a csúcsa. Azt hiszem, hogy sikerült már így is rengeteg forrás nyilvánosságra hozni, nagyon-nagyon sok politikust érint ez az ügy, úgyhogy képzeljük csak el ez alapján, hogy mekkora lehet maga a jéghegy. Az előző díján láthattunk tehát, láthattuk a jéghegynek egy részét, hogy a Mossack Fonseca segítségével hány offshore céget hoztak létre, 2010 körül volt az igazi csúcspont, majd pedig némi visszaesés volt tapasztalható. És elmondtam, hogy a Panama nem az egyetlen olyan ország, amelyet érintett ez a terület, hanem a Brit Virgin szigetek volt a legnagyobb, több mint 100 ezer céget hoztak itt létre, ezután Panama, Bahamák, Seychelles szigetek, stb. Itt láthatjuk a Mossack Fonseca épületét a Brit Virgin szigeteken. A PVL Tourist Board épületében. Ez az egyik leghíresebb cím a világon. Nem csak a kiszivárogtatott adatok mennyisége volt elképesztő, 2,6 terabájt, 11,5 millió kiszivárogtatott dokumentum, 214 ezer több mint 214 ezer vállalat, ugyanakkor viszont alapítványok is voltak, vállalatcsoportok ezek között. Mossad Fonszéka segítségével jöttek létre ezek a cégek, de hogyha én gazdag lennék, és mondjuk meg offshore céget akarnék létrehozni, akkor nem közvetlenül lépnék kapcsolatba Mossack Fonszékával, hanem egy közvetítővel lépnék kapcsolatba. A bankárom például, vagy a könyvelőm, vagy a az ügyvédem is lehetne ilyen közvetítő, és ezek a közvetítők rendkívül fontos szerepet játszottak. Több mint 14 ezer közvetítő volt, aki segített az embereknek az offshore cégek megalapításában, 21 adóparadicsom volt érintett az ügyben, 12 vezető, állami vezető, 61 eh, családtag, tehát az államok vezetőjének közeli eh, családjába tartozó személyek, 140 politikus, és a úgynevezett PEPS, tehát a politikailag exponált, kitett személyek, rájuk kell külön figyelmet fordítaniuk a bankoknak. Nem feltétlenül probléma ugyanis, hogyha egy politikusnak, egy fontos politikusnak offshore cége van, de ezért mégiscsak felmerülnek kérdések ezzel kapcsolatban. 29 milliárdos a Forbes 500 leggazdagabb embert felsoroló listájáról, 202 ország került szóba, és megint szeretném kiemelni a közvetítők szerepét, és van itt egy külön kategória, mégpedig a bankok kategóriája több mint 500 bank játszott valamilyen szerepet valahogyan ebben a történetben tehát a Mossack Fonseca és a végfelhasználó között közvetítettek, és több mint 15 ezer offshore céget hoztak létre bankok és közvetítők. Itt háttatunk néhány képet az érintett állami vezetőkről. Talán mindannyian hallották az izlandi miniszterelnök történetét, Gunnlaugson elnök történetét, aki a megjelentetés utáni napokban le kellett, hogy mondjon, és talán Petro Poroshenko ukrán elnök Panama papírokkal, iratokkal állapot kapcsolatáról is tudnak. Az ICIJ.org honlapon egyébként az összes állami vezetővel kapcsolatos történetet olvashatják. Tehát, ahogy már mondtam, több mint 500 bank érintett ebben, és ezek közül a e, tíz első helyen álló. Ha megnézzük az expert, a korporáta az első, ilyen, az első a listán, amely luxemburgi székhelyű, és több mint 1600 offshore céget alapított meg. Belga bankcsoport is szerepel itt, ezeknek is kapcsolata van a panama iratokkal. A Pozitív oldal a dolognak az, hogy az ezzel kapcsolatos információ egy részét nyilvánosságra hoztuk. Úgy döntöttünk, hogy az összes 11 millió dokumentumot nem fogjuk nyilvánosságra hozni, többek között személyi jogi kérdések miatt is, de az ICIJ, az Offshore Leaks-ről szóló honlapján az alapvető információkat megortott, megosztotta, és igazából csak olyan adatok vannak itt fönn, amelyek bármely átlagos cég jegyzékben megtalálhatók, tehát hogy az adott cégnek ki a tulajdonos, ki a vezetője, stb. És mindezek az adatok megtalálhatók tehát a honlapunkon, és az adóhatóságok rendelkezésére is bocsátottuk őket annak érdekében, érdekében, hogy elkezdhessék a szükséges vizsgálatokat. Körülbelül négy hónappal ezelőtt kerültek nyilvánosságra az, ezek az iratok, és tudjuk, hogy Reykjavikban, Máltán, Londonban nagyon sokan az utcára ö, özönlöttek a tiltakozásuk, illetve nem tetszésük kifejezése véget. és tudjuk, hogy nem csak az izlandi miniszterelnök kellett, hogy lemondjon, hanem Spanyolországban is lemondott egy miniszter, Hollandiában is elbocsátottak igazgatókat, Örményországban és a FIFA szervezetében is történtek változások, és a brit miniszterelnök is lépéseket tett változtatások érdekében. Látjuk, hogy az adóhatóságok milyen sok országban eh, kérték ki az újságíróktól a különböző eh, adatokat, illetve dokumentumokat. és tehát, amint mondtam, nem hoztuk ezeket nyilvánosságra, de az ő rendelkezésükre fogjuk tudni bocsátani. Az adóügyi nyomozások, vizsgálatokon kívül másfajta vizsgálatok is indultak, például eh, pénzmosás elleni, bankfelügyeleti, parlamenti, bizottsági, illetve ügyészi vizsgálatok is indultak rengeteg országban, Argentinától kezdve Dániás, Svédországon keresztül más országokban is. Uruguayban öt embert tartóztattak le, akiket egy kábítószer kartellel kapcsolatos pénzmosással vádolnak. Ez is csak egy példája annak, hogy a szervezet bűnözéssel is milyen kapcsolatai lehettek ennek az offshore botránynak. Hogyha egyszer alapos vizsgálatot indítunk nemzetközi közleműködéssel, akkor valóban nagyon sokszor offshore vállalatokhoz vezetnek a szálak. És ez az ügy, ügyészi hivatalokon a számára is nagyon fontos lehet, hiszen ők valóban nagyon nagyban függenek az információ cserétől, és ezek az offshore vállalatok pontosan úgy tudnak, pontosan a szervezet bűnözés körül is kialakulhatnak és felvirágozhatnak. Tehát itt az információ cserén van a hangsúly, ez lenne a legfontosabb, mert a, nyilván egy ideális világban nem léteznek offshore vállalatok, de amíg ez meg nem valósul, addig az lenne a legfontosabb, hogy a különböző adó, adóhatóságok, ügyészség, akármilyen hivatal, megosztja egymással az információit. És akkor ideális esetben mondjuk egy panamai információt azonnali hatája tudnának továbbítani a belga hatóságokhoz. Az Európai Parlament, mint tudják, az e hónapban fogja megkezdeni a panamai iratokkal kapcsolatos bizottság működését, és ez is azt bizonyítja, hogy azért az azóta eltelt négy hónap alatt elég sok minden beindult, nagyon sok vizsgálat indult világszinten. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Nagyon köszönjük, mondja az elnök asszony. Most pedig megadom a szót Anna Gomes asszonynak, aki a jelentés korábbi szerzője. Parancsoljon. Thank you, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megszervezte ezt a meghallgatást itt a parlament területén, és köszönöm szépen minden meghívott vendégnek az előadásokat. Nagyon jól kiegészítették egymást. Szeretném Klerix úr által mondottakat aláhúzni, hangsúlyozni, hiszen ez központi jelentőségű volt az első korrupció és emberi jogokról szóló jelentésben, és egyszerűen nem tudjuk az emberi jogokért folyó harcot elválasztani a korrupció elleni harctól. Gyakorlatilag a pénzügyi rendszer az, ami a korrupciót táplálja, és ezt a Panama iratokból megszerzett adatok csak alá támasztják. Nagyon-nagyon komoly ö, szerepet játszó résztvevők érintettek ebben, akik ezeket a pénzeket mozgatják, és akik aztán emberi jogi, amelyek aztán emberi jogi kihatással is vannak. Ugye látjuk, hogy a a brit királyi házzal kapcsolatukat ápoló bankok is részt vettek ezekben az ügyletekben. És a, egy újságban azt olvastam, hogy a Deutsche Bank is szponzorált oroszok által megalapítandó cégeket, és ez csak egy része a dolognak, az egész bankrendszer, az egész elszámolási rendszerünk pénzügyi elszámolásaink, az ügyvédeink, mindenki része ennek a korrupt gépezetnek, amely rettentő súlyos következményekkel jár az emberi jogokra. Elsősorban ugye a közérdekű bejelentőkre gondolok itt, ugye Guatemala-ban is nagyon jó Azerbajdzsánban, Ukrajnában is. Nagyon igyekeznek azok, akik a korrupció ellen próbálnak fellépni. Ukrajnában például mennyire fontos ez a tevékenység. Nagyon, nagyon jó lenne, hogyha miérnél fontosabb szerepet kapna, hiszen ott megpróbálják, hogy az emberektől ellopott pénzek hova kerültek. És az Európai Unió pénzügyi rendszer bevonásával, az Európai eh, Unióban élő eh, ügyvédek, az Európai Unióban működő bankok eh, bevonásával próbálják mindezt kivizsgálni, és aztán végül is arra, abban csúcsosodik ki az egész, hogy nevetségessé tesznek minket, és mindenféle eredmény nélkül lezárják az ügyeket. Remélem, hogy a panamai iratokat vizsgáló bizottság segíteni fog majd abban, hogy ezeket az ügyeket ezután érdemileg kivizsgálhassuk. Ugye az Apple-lel kapcsolatban is voltak ügyek, hogy fizessenek már adót, hiszen az Európai Bizottság végre megtette azt, ami a feladata lenne, végre fellépett ellenük. És például ez is a LuxLeaks eredményének tudható be, és annak a nyomásnak, ami alá a parlament helyezte a bizottságot. Ennek a bizottságnak köszönhető az, hogy a bizottság, az Európai Bizottság a nyomás alatt végre e, intézkedést tett és lépett. Teljesen világos, hogy a LuxLeaks-nak és a mi bizottságunknak köszönhetőek ezek a lépések. A panamai iratokkal ugyanez megtörténhető, mert a korrupció ellen egyszerűen fel kell lépnünk. Szeretném még azt is támogatni, amit arról mondott, hogy nyilván a pénzmosás is bejönni, tehát hogy a bank a kellő elővigyázatosság elvének nem, fel, nem felel meg, és a másik probléma pedig az, hogy ezek a fantom cégek lehetőséget kapnak arra, hogy el, hogy offshore keretekben elrejtsék azt, hogy tulajdonképpen ki a, ki a vezetője a cégnek, hogy kik a kedvezményezettei a, a cég működésének, és itt ugye nem csak Cipruson és Máltán működnek ilyen fantomcégek, hanem egész Európa területén. Tehát ez az egész perverz rendszer úgy működik, hogy minden titkosítva van, a pénz pedig csak forog, forog arról beszélünk, hogy, kor, hogy, a korrupció és az emberi jogok összefüggenek, de Európán belül, az Európai Unión belül is vannak ilyen esetek. Például Portugália Írország, Olaszország, mindenhol nagyon sok helyen vannak olyan népek, akikre rákényszerítették a megszorító intézkedéseket, és ennek nyomán most az alapvető szolgáltatások sem működnek megfelelően. És ennek is, és ennek is az az oka, hogy a pénz nem oda megy, ahova mennie kellene, hanem az offshore cégekben. Tehát az Európai Unión belül is sérülnek az emberi jogok a korrupció miatt, tehát az Európai Unión belül is harcolnunk kell a korrupció ellen. Egészen biztos vagyok abban, hogy az azerbajdzsáni, guatemalai, angolai, ukrajnai pénzek eljutnak Európában. Itt a mi bankjainkban mossák át azokat a pénzeket, befektetik ingatlanba, akármiben. Ugye Portugáliáról konkrétan tudjuk, mert ezzel kapcsolatban egy konkrét ügyen is dolgozunk, hogy a korrupció megvalósul, és az Európai Unióban működő bankokra is le kell csapnunk, mert egyszerűen meg kell szüntetnünk ezt a, ezt a tűrhetetlen viselkedést. Köszönöm, Kamas kedves Anna. Most pedig az Európai Külügyi Szolgálatnak fogom megadni a szót, majd az Európai Bizottságnak először is Ricardo Ferri úr kap szót, aki részlegvezető európai jogokért felel, illetve diplomáciáért az EKS-en belül parancsoljon. Köszönöm szépen, néhány szót szeretnék mondani, illetve aztán majd kollégám az Európai Bizottságtól kiegészíti Először is szeretnék összetett mondani azért, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Egy nagyon gyakran történik ez, az, ami munka, amit itt végeznek, megvittatnak specifikus témákat, ilyen hosszan és mélységben, ez mindenképpen nagyon fontos és nagyon érdekes számunkra is, hogy ezt meghallgassuk. Különösen azért, mert van vita arról is, hogy mi az új megközelítés, vagy az új belépési pont kérdése, de hát mindenképpen fontos, hogy hangsúlyozzák a kapcsolatot az emberi jogok és a korrupció között. Ez számunkra egy meglehetősen új téma bizonyos értelemben, mert nagyon régóta különböző közösségekben mindenféle problémák mindig is léteztek, ahogy Gomez asszony is elmondta, és ezek a, ez a kérdés, ez egy átfogó kérdés. Sok esetben nagyon gyak, nehéz rámutatni egy-egy konkrét ügyre, illetve megfelelően koordinálni saját fellépésünket. Tehát olyan szempontból is érdekes, hogy különböző aspektusokat kell, hogy lefedjünk. Az én szempontomból azt mondhatom, hogy az emberi jogi szempontból vizsgálni a dolgokat mindenképpen nagyon érdekes, figyelemre méltó, és ez egy alkalom a tanulásra számunkra, hogyha ilyen különböző tapasztalatokat meghallgatunk különböző országokkal tehát hogy mi a kapcsolata az emberi jogok és a korrupció között. Itt a néhány dolgot feljegyeztem. Az új megközelítés, amit itt felvetettek, a mi szempontunkból az átfogó politika, amit igyekszünk kialakítani demokrácia emberi jogok vonatkozásában, nagyon sokan tudják, hogy van egy akciótervünk is, ami 2015-19-ig terjed. Éppen most volt egy éves. Ez nagyon sok kérdést lefed, és prioritásokat is megfogalmaz. Ez, ha mondhatjuk azt, hogy az emberjogi területen az egyik legfontosabb dokumentum, és amelyet valamennyi, amely valamennyi intézményt érinti. Ez egy új megközelítés a múlthoz képest, a tekintetben, hogy az intézmények megerősítésére koncentrálunk a civil társadalmi, társadalom szereplőire és az emberi jogi védelmet ellátó személyekre. És az első fejezete az akciótervünknek ezt megfogalmaz, és ott van benne egy része a korrupció ellenes küzdelemről is. Ez a az elméleti megközelítés ez azt is jelenti, hogy különböző specializált testületekre van szükség. Majd nyilván kollégám a bizottságtól ugyancsak szól erről, hogy egyes országokban milyen specifikus projektek indultak be, illetve vannak, illetve hogy mik a prioritásaink. hogy Meg kell erősíteni a szakértői kapacitásokat, helyi szinten kell fellépni, híden eh, kibontakoztatni az integritási politikákat, és hát az korrupció ellenes politika mindezekből csak az egyik. Köszönöm szépen, szeri úr, és akkor most megadom a szót az Európai Bizottságnak, Alexandra Miancsa asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak a kedves vendégeinknek is, és mindazok, akik előkészítették ezt. És köszönöm, hogy megfogalmazták a kihívásokat és az ajánlásaikat is, ami nekünk, amiket nekünk is címeztek. Fontos, hogy egy irányba húzzunk, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg jó irányba haladunk. Az emberi jogok kérdése az Európai Unió fejlesztési politikának az egyik legfontosabb pontja a különböző megállapodások során. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgatom a különböző hozzászólásokat. Az korrupció nagyban akadályozza az emberi jogoknak a megvalósulását, kulturális, gazdasági, szociális jogokat, és természetesen a fejlődéshez való jogot is. Ugyanakkor az emberi jogoknak az elmélete, az átláthatóság, az elszámoltathatósága, diszkriminációmentesség és az értelmes részvétel azok nagyon fontosak lehetnek a korrupció elleni küzdelemben is. Tehát annak érdekében, hogy hatékonyan foglalkozunk a korrupció leküzdésével, arra is szükség van, hogy hatékony intézményeink legyenek, jó jogszabályok, jó irányítás, gazdálkodás valósuljon meg, és nem csak a kormányzati területeken belül, hanem más a kormányzaton eső intézményeknél is. A bizottság foglalkozik ezzel és támogat minden korrupció ellenes fellépést a különböző ágazatokban. A mi megközelítésünk az egyrészt megelőző, másrészt kreatív, a közigazgatásban, közpénz, közekkel való gazdálkodás területén is fellépünk. Van a korrupció ellenes ügynökség, és ugyanakkor támogatjuk a, az auditálásokat, az átláthatóságot. És egyet kell értenem Plessis úrral abban, hogy ez a megfelelő stratégia, hogy elmozduljunk a ö, rendőrségi tevékenységről, a ö, az emberi jogok irányába. Tehát éppen ezért megpróbáltuk hangsúlyozni és támogatni a különböző szereplőket, és ideértve a médiákat is, és az oknyomozó riportereket illetve a figyelemfelhívókat, a civil társadalom képviselőjét. Tehát itt a szereplők elég széles skálán mozognak. Azzal szeretném zárni, hogy én is meg eh, szeretném elmondani, hogy nagyon örül amikor három különböző problémákat hallottam sikeresekről, valamit én magam is ismerek, Guatemalát is, mert az Európai Bizottság elég jelentős eh, anyagi támogatást adott a kezdeményezéshez, és most ezt eh, más országokban, Latin Amerikában megpróbálják megismételni. És továbbá szerintem az is fontos, hogy halljunk a nehéz ügyekről is, például Azerbajcsánról és másokról. Ahogy a készítő is elmondta, fontos, hogy nyomon kövessük azt, hogy a különböző intézkedéseinknek milyen eredményei, hatásai vannak. Guatemalának a példája pozitív, ez jó, de vannak nagyobb kihívást jelentő területek is. Köszönöm. Nagyon köszönöm, köszönöm mindkettejüknek, most pedig lezárásképpen meg szeretném adni a szót Ausztevicsus úrnak, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a panel résztvevőinek köszönetet mondani, nagyon érdekes előadásokat hallhattunk nagyon különböző aspektusairól a korrupciónak. Amikor harmadik országokról beszélünk, akkor azért saját magunk felett sem hunyhatunk szemet, ugyanis nagyon sok a közös pont ebben a tekintetben. Hogyha megnézzük, hogy a piszkos pénz hova kerül, melyet a korrupciós rendszerek termelnek meg harmadik országokban, számos esetben az Európai Unióra kell tekintenünk, és ott kell keresnünk ezeket a pénzeket, amelyeket ingatlanba fektetnek például London, a londoni Cityben, Párizsban, luxusszékeket vásárolnak, több országban vállalatokba fektetnek a világ minden részén. Tehát ha az értékek közössége akarunk maradni, az értékek uniója, akkor reméljük, hogy valódi korrupció ellenes közösség leszünk. Ehhez viszont nagyon határozott fellépésekre van szükség, vannak jó példák erre, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a korrupcióból származó pénzáramlását, amely az Európai Unióba érkezik. Képzeljük csak el, az Európai Unió elfogad egy jó gyakorlatot arra vonatkozóan, hogy ellenőrizze minden beruházást, minden nagy pénzáramlást, ami az Európai Uniós bankokba érkezik, remélhetőleg az EGT bankjaiba is, amelyek állami hivatalnokoktól származnak nagyon gyakran ők komoly összegeket keresnek, és piszkos pénzt keresnek. Hogyha ezt a gyakorlatot valóban megvalósítják és ellenőrzik is az Európai Unióban, akkor nagyon jó példát mutatunk. Prédikálunk, jelentéseket készítünk, és elképzelhető, hogy egyes tagállamokban vannak jó példák. Például Nagy-Britanniában nemrégiben elfogadott jogszabályára egy jó példa lehet, azonban, hogyha Európai Unió szinten vizsgáljuk ezt, eddig a pillanatig semmit nem tudunk felmutatni, amivel valóban valódi biztonsági hálót építhetnénk ki e piszkos pénz ellen, ami az Európai Unióba érkezik. Úgyhogy a panel résztvevőitől kérdezném, mivel nagyon sok országban a korrupció csupán egyfajta politikai eszköz. Ugyanis nagyon sok országokban a magas szintű állami hivatalnokokat, hivatalnokok számára megengedett, hogy lefizessék őket annak érdekében, hogy így befogják a szájukat. Ezekben az országokban hogyha ezeket az embereket eh, elkapják, és megkérdezzük, hogy megpróbáljuk őket eh, kérdőre vonni, akkor azt fogják mondani, hogy hát te ugyanezt csináljátok. Hát megengeditek, hogy ezt a pénzt ingatlanba fektessük az Európai Unióba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon erkölcsi és ugyanakkor politikai kérdés. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ennek a problémának a megoldását egy valódi szinten, valós szinten de nem vagyunk hatékonyak, és nem tudunk segíteni így azoknak az országoknak, amelyek valóban szenvednek a korrupciótól. A kérdés tehát az, hogy önök hogyan látják ezt a jelenséget? Mit tennének itt a parlamentben annak érdekében, hogy eh, a megfelelő döntésekre javaslatot tegyenek? Elnök, még mielőtt megadom önöknek a szót, azoknak, akik válaszolni szeretnének, egy, perc, egy percben Demis Maker úr kért szót. In Dutch. Köszönöm szépen, hollandul fogom feltenni a kérdésemet. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen én is a panel résztvevőinek ezt az igen hasznos eszmecserét, és Petrasnak is minden jót kívánok az jelentés megírásához. A korrupció a társadalom minden rétegét áthatja. Egyetértek azzal, amit Anna Gomez mondott, arról, hogy amikor 2013-ban ő írt egy jelentést ebben a témában, akkor azt hangsúlyozta, hogy az nem lehet, hogy mindig egymásra mutogassunk, egy másik országra mutogassunk, miközben a mi hazánkban ugyanúgy él és virul a korrupció az emberi jogi jogsértések és a korrupció közötti összefüggés teljesen világos. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben nekünk is föl kell tennünk azt a kérdést, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament milyen szerepet játszhat ennek a helyzetnek a javításában. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament a legfontosabb, az Európai Unió a legfontosabb adományozó és nagyon fontos kereskedelmi partnere a legtöbb korrupció korrupciótól szenvedő országnak, és a jó kormányzásra odafigyelve kell ezt a szerepünket játszani. És azt kell mondanunk, hogy készek vagyunk a kormányoknak, olyan kormányoknak több pénzt <clears throat> juttatni, akik megfelelően adminisztrálják ezeket a pénzeket. A számvevőszék 2013-ban a Kongói Demokratikus Köztársaságról azt mondta, hogy az Európai Uniós segély hatékonysága sokkal nagyobb lenne akkor, hogyha nagyobb lenne, akkor, hogyha szigorúbb feltételeket állapítanánk meg és követelnénk meg tőlük. Az Európai Unió a kereskedelmi partnerként a GSP követelmények, illetve például a minden csak fegyvert nem elv megtartásával igenis fontos szerepet játszhat abban, hogy az adományokat, illetve segélyt megkapó országok megfeleljenek nemzetközi szerződésekben lefektetett kötelezettségeinek. Pakisztán például jó példa erre ebben az országban is voltak ilyen problémák, és meg kellett néznünk, hogy milyen partnerekkel tudjunk együttműködni annak, a, a, olyanokkal, akik ö, meg is fogadják, ö, megfelelnek a követelményeknek. Ö, a Péters kolléga által elmondottak a megvalósíthatóság, a megcsinálhatóság területén adtak nekünk nagyon jó ötleteket. Tudnunk kell, hogy milyen folyamatok vannak, ö, Tudnunk kell, hogy milyen módon tudjuk megelőzni az emberi jogi emberi jog megsértését, és hogy milyen testületek azok, amelyek ellenőrizni tudják a jogi követelmények megvalósítását. Aztán meg, meg kell vizsgálni a nemzetközi útmutatásokat, azt, hogy a különböző emberi jogokról szóló egyezmények, illetve megállapodások hogy valósulnak meg. Itt fontos szerepe van a nemzetközi mechanizmusoknak is, amelyek érvényre juttatják az emberi jogokat. Úgyhogy még nagyon sok javítani való van ezen a helyzetem. Én magam úgy gondolom, hogy nagyon előny, nagy előnyt jelent az is, hogy az Ukrajnával ápolt kapcsolataink mennyire szorosak. Ukrajna a 178 ország közül 13. helyet foglalja el a korrupciós listán, és azt hiszem, hogy a narancsos forradalom óta, a, amely gyakorlatilag részben a korrupció miatt pattant ki, a korrupció azóta is megmaradt Ukrajnában. de az a ö, helyzet, hogy bármely országban, bármilyen szinten rá tudunk mutatni a korrupcióra, a korrupció, korrupció ugyanúgy él és virul ahogy korábban. Új intézményeket alkotnak, de egyszerűen az jelenlegi intézkedések nem, fog, nem fognak működni, ha csak egészen nagy váltás, egész nagy kultúra váltás nem történik meg az üzletvilág, üzleti világban is ugye tudjuk, hogy kik azok, akik mozgatják a háttérből az eseményeket, kik azok, akik ö, a, az irányítás ö, révén irányítják ezeket a folyamatokat. Tudjuk a panamai, panamai iratok nyilvánosságra hozatala is segít, de egyébként ez még mindig csak tüneti kezelés, még mindig csak arról beszélünk, hogy milyenek a tünetek. Ukrajnában például a KKV-k lennének nagyon fontosak, a középréteg lenne nagyon fontos, az újságíróknak, a sajtóknak, az oknyomozó újságírásnak is rendkívül nagyon fontos szerepe van. Köszönöm szépen, Demes Maker úr. Nem tudom, hogy a panel összes résztvevője szeretne hozzászólni. Igen? Akkor tegyük meg, de kérem, hogy egy percben, mert nincs sok időnk. Köszönöm szépen, parancsoljon. Ugyanabban a sorrendben. Szeretném megválaszolni a jelentéstevő kérdését. Először is az átláthatóság és a nyilvánosságra hozatali követelmény a legfontosabb, a legarányosabb, a leginkább visszafogott és leghatékonyabb eszköz. Tehát a nyilvánosságra hozatali követelmény valamennyi mm, tranzakció esetében, és hogy ennek milyen jogi formája lehet például, egy kerethatározatot neki dolgozni, a korrupció elleni küzdelemben, majd kereskedelmi preferenciák, új módon, vagy pedig, hogy Európai Unióként ö, szigorítsák még az ENSZ egyezményt is, tehát fogadjanak el egy annál szigorúbb szabályozást, illetve az ENSZ ragi elvei alapján hozzanak meg cselekvési terveket. Valóban én magam is csatlakozom ehhez, különösen a regi elvekkel kapcsolatban a globális kezdeményezések terén ez egy különösen fontos. Azt hiszem, hogy soha nem volt ennyire égető a helyzet a korrupció terén, a jelentéstevőnek nagyon igaza volt abban, hogy az Európai Uniónak, Unió előtt álló lehetőség rendkívüli, egyedi, meg kell ragadni tehát ezt a lehetőséget, és elkötelezettséget kell mutatni az Európai Unió részéről és a gyakorlati mechanizmusokat kell megvalósítani, kétoldalú finanszírozási, illetve kereskedelmi megállapodások kerén annak érdekében, hogy először is fogadják el a korrupció elleni küzdelem nyelvezet, és utána dolgozzák ki a megfelelő mechanizmusokat. Э, большое спасибо за вопросы. Köszönöm szépen a kérdéseket tulajdonképpen eh, nagyon eh, sok említett kérdés, amelyet itt eh, feltettek, teljesen korrekt és indokolható. Szeretnék három nagyon fontos kérdésre kicsit részletesebben kitérni a jelenlegi ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Először is a meghozott intézkedéseknek azokat a hivatalnokokat kellene céloznia, akik a, jog, a, a törvényt ugyan megsértik, de nem akarnak a, a nyilvánosság, illetve a, a nép ellen hatni. Aztán a vízumkönnyítés. Vannak olyan fiatal sportolók, olyan fiatal egyetemisták, akiknek tényleg szükségük van a vízumra, a hivatalnokjainknak nincsen. Az üzleti életben működők majdnem, hogy vízum nélkül utazgathatnak, hiszen többszöri beutazásra jogosító Schengeni vízumok van, de a vízumkönnyítés pontosan az átlagember helyzetét könnyíteni meg, és nem a korrupt hivatalnokok utazását. Aztán az Európai Unió szankciókat próbál bevetni a korrupt ukrán hivatalnokok ellen, de arról senki nem beszél, hogy akkor mi történt, amikor az előző rendszerek, tehát az előző rendszerek alatt mi történt. Nagyon fontos lenne, hogyha lennének olyan rendszerek, olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé, teszi az, lehetővé teszik, hogy az újságírók erről is beszámolnak. Nagyon sok új információ csak akkor kerül elő, amikor a, a valaki kikerül a hatalomból, de amíg bent van, amíg a hatalmon van, addig minden szép és jó, és semmiféle jogsértésről nem, nem hallunk. Aztán még a pénzmosásról szeretnék beszélni. Itt valaki megemlítette, hogy a hogy Európában mossák a, az Ukrajnában korrupcióval megszerezett pénzeket. Például Hernész Harkovi polgármesternek rengeteg pénze van befektetve Baden-Badenben, Németországban, ingatlanokba. Ezt, erről nagyon sokan értesültek, erről tudomásunk van. Azt kellene ebben a helyzetben tenni, hogy a megfelelő hatóságok ezeket az ügyeket kivizsgálhassák, és hogyha ezekkel kapcsolatban intézkedésekre van szükség, akkor azokat elkezdjék. Nagyon sok ukrán cég Londonban vagy a déli spanyolországi, franciaországi partokon működő cégekbe fektet be. Nagyon fontos lenne, hogyha a közérdekű bejelentőket, az korrupció ellen működő aktivistákat, újságírókat támogatnánk, hogy megfelelően tudjanak reagálni reagálni ezekre az esetekre. Um, I have one very concrete suggestion. Egy nagyon konkrét javaslatom van Azerbajdzsánnal kapcsolatban. Az európai politikusok, képviselők és nemzeti képviselőknek is e, a saját példamutatásokkal, átláthatósággal kellene, hogy példányt mutassanak, amikor olyan országokkal tárgyalnak, mint Azerbajdzsán még ebben a ö, há, testületben is voltak problémák a múltban, és ö, hat képviselő volt, akik megsértették a képviselői ö, viselkedési kódexet. Tehát ez is azért jelzi, hogy ö, amit ugye Azerbajdzsánban kaviár diplomáciának hívunk, azért ez másutt is uralkodik az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban és egyéb helyeken is. Tehát minden olyan utazás, ami Azerbajdzsánba megy, ott biztosítani kell az, hogy a saját példával is mutatni, hogy hogyan kellene eljárni. Egyes európai választók meg lennének ö, lepve, hogyha tudnánk, hogy Azerbajdzsánban mi minden történik. Köszönöm. Egy észrevétel, ami nem konkrétan a témához kapcsolódik. A médiában nagyon nagy fényt kapott a Wikileaks és más történetek, de vannak olyanok, amelyek kevésbé vonzóak, kevésbé felkapottak, viszont az Emberi Jogi Szakbizottságnak azért talán érdekesek ezek is, mint a vád alá helyezett és elhagyott címmel írtam egy cikket. Ennek a lényege az volt, hogy az elmúlt évtizedben a Világbanknak volt egy projektje, ami eh, gazdaságilag 3,4 millió embert üldöztek el a földjükről, és veszítették el a területet. Tehát más nagyon fontos emberi jogi vizsgálatok is, ra is sort került, és érdekes mondani, hogy senki nem figyelt erre fel. Még egy dolgot szeretnék felvetni, az oknyomozó újságírás, ahogy erről a LuxLeaks-ban is feltettük meg a Panama Paperekben, ez nem lehetséges, hogy nincs valaki, aki súg és dokumentumokat odaadja. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan bátor személy, aki mindent kockára tesz fel, annak érdekében, hogy a társadalomban valami változzon és ezek nélkül nem működne, nem lennék egységesek. Én értem, hogy az Európai Parlament számára is fontos, hogy a kereskedelmi titokról irányelvet fogadjanak el, de ugyanúgy meg kellene tenni a figyelemfelhívók védelméről is kellene egy megfelelő dokumentum. Hogyan védjük jobban a jövőben a figyelemfelhívókat. És hogyha megnézzük azt a néhány embert, akikről tudunk, azokról, akik a LuxLeaks mellett van. Mi történt? El Luxemburgban a bíróság elítélte júniusban. Azt is tudjuk, hogy Falcsáni úr Svájcban van, börtönben. Azt is tudjuk, hogy mások, akik a Wikileaksnek diplomáciai postából kiszivárogtattak, azok is börtönben vannak. A Panama papernek a forrásadói, azok azt mondják, hogy nem jönnek ki az illegalitásból, nem mondják meg, mert azt mondják, hogy ő, ők lesznek a következők, és csak akkor hajlandók megmondani, hogy ők kik valójában, hogyha, és azt mondták, hogy nem adom ki a dokumentumomat addig, amíg, és azt mondta, hogy igen, én odaadom, hajlandó lennék odaadni a kormányoknak, de biztosítsák azt, hogy mint figyelemfelhívó megfelelő védelemben fogok részesülni, és ezt szeretném először is hangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és utolsó hozzászólásként Marokin úr van itt, hogyha még mindig itt van Skype-on, azt hiszem, hogy figyelemmel kísérte ezt a vitát, úgyhogy ha szeretne, akkor hozzászólhat a vitához még lezárásképpen. Sí, adelante. Igen, parancsoljon. No, Sí, adelante, adelante. Estamos concluyendo, puede usted, tiene usted un... Tehát le a vitát. Egy percben, hogyha gondolja, reagálhat. Nem tudom, hogy figyelemmel kísérte a vitát. Hall? Kérdezi az elnök asszony. Nem hallja, amit mondok? Na me oye? Úgy tűnik, hogy nem hall. Lehet hallani, amit mondok? Nem, úgy tűnik, hogy mégsem. Igen? Hallja, amit mondok? Na, no, no escucha. Nem, nem hallja. Buenas tardes, otra vez. Tehát még egyszer köszöntjük Önt. Hát én se hallom őt. Úgy tűnik, hogy nem halljuk egymást, valószínűleg valamilyen probléma van most a hangkapcsolattal. No, él está hablando, él está hablando. Ok. okay. Thank you. Bueno, pues eh, lo siento porque no, no, no lo escuchamos hallottok. Nagyon sajnálom, úgy tűnik, hogy nem halljuk, úgyhogy akkor elköszönünk. Kérem, hogy akkor e-mailben majd eh, búcsúzzanak el tőle. Nos, köszönöm szépen. Austevicius úrnak is el kellett mennie, megy a repülőtérre, úgyhogy köszönöm a meghívottjainknak a ma délutáni hozzászólásaikat. Mi természetesen nagyon elkötelezettek vagyunk, követjük, folytatjuk ezt a munkát. Köszönjük mindenkinek a részvételt. Bueno, vamos a ver si... Nos, mondja az asszony, a ma délutáni utolsó napi rendi pontunk következik. Az éves jelentéssel fogunk foglalkozni emberi jogok és demokrácia világban és az Európai Unió témával kapcsolatos szakpolitikája 2015-re vonatkozóan. Megadom akkor a szót Biden Holzer úrnak, és emlékeztetem arra, hogy egy konzultációs ülést fogunk tartani az NGO-kkal szeptember jövő héten, szeptember 6-án. Azt hiszem, hogy az NGO-kat is tájékoztattuk erről, és most megadom akkor Weidenholzer úrnak a szót és megköszönöm az elvégzett munkát. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden tennék néhány bevezető megjegyzést a jelentéssel kapcsolatban, előremutatólag. Én úgy gondolom, hogy nagyon kellemes itt dolgozni, mert Pancieri úr rendszerességét, illetve Préda úr munkamódszereit tudom majd tovább folytatni, akik nagyon, rendszere, nagyon nagy rendszerességgel, jó, szisztematikus módon készítették el a jelentéseiket. Tehát részletesen politikus, politikai jellegű kérdésfeltevésekkel tudtak élni ezekben a fajta jelentésekben. Én remélem, hogy az ő szisztematikus megközelítésüket folytatni tudom és itt ugye, el, le tudom írni, hogy az Európai Unió külügyi politikájában mennyire fontos az e, emberi jogok kérdése, illetve az, hogy ezzel kapcsolatban nagyon fontos megítélni, hogy ezek hogy működnek. Van több fontos e, szempontok, amelyek szerint ezt meg lehet ítélni. Minden esetre az emberi jogok nagyon fontosak, és meg lehet nézni, hogy a hogy a kereskedelemmel, a fejlesztési politikával hogy függenek ezek a kérdések össze. Itt elsősorban például a halálbüntetés kérdésen jön be, amelyen sokat gondolkoztunk már eddig is. Ezek nem új aspektusok, de mindig is nagyon hangsúlyoztuk őket, és itt különösen a válság sújtotta, illetve konfliktus sújtotta területeken lényegesek, és ezért igen aktuálisak. És ezzel kapcsolatban, ezekkel a területekkel kapcsolatban a háborús bűnök kérdését is át kell gondolnunk. Aztán van még egy nagyon fontos aspektus a terrorizmus elleni fellépés kérdése. Ez az elmúlt évek során egyre nagyobb jelentőséget kapott. A, az albizottságban a drónok bevetésének kérdését is megvitattuk, illetve azt, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak az emberi jogokkal. Tehát mindig vannak olyan aspektusok, amik fontossá válnak, amik tematizálják a vitát, és fontos, hogy ezeket megfelelőképpen, megfelelő szisztematikussággal megközelítsük. Aztán az Európai Alapjogok Kartája, amelynek alapján ezeket mind rendszeresen meg lehet tekinteni. Ugye vannak már szövegrészek, amelyek kialakultak, és ezek fognak majd összeállni egy jelentésben, amelyet majd eh, jövő héten fogok önöknek eh, megmutatni. 20. Szeptember 26-án fogjuk megtárgyalni ezt a jelentést, és ez a mai meghallgatás is fontos gondolatokkal tud majd hozzájárulni a jelentés szövegéhez, valamint természetesen minden kolléga és minden minden elnyék jelentéstevő is hozzájárulhat. És ahogy már elnök asszony is elmondta, szeptember 6-án is fogjuk tartani ennek az anyagnak az első megtárgyalását, és akkor tudjuk majd összefoglalni írásban a javaslatokat. Aztán majd még meg kell határozni, hogy mikor lesz a módosítók benyújtásának határideje, ezt is nem sokára meg fogjuk, közelni fogjuk aztán azokat is meg fogjuk tárgyalni, és ezeket november, de november 9-én fogjuk megtárgyalni ezeket, és aztán az AFET részére bocsátjuk annak érdekében, hogy ők is be tudják majd dolgozni a jelentésbe, és igyekszünk még évvége előtt a plenáris ülésre juttatni a jelentést. Természetesen mindig ki fogom küldeni a meghívót, amikor árnyék jelentéstevői üléseket szervezek. Ezek ennek egyelőre még nincsen konkrét időpontjuk. Krisztodróval az EPP részéről, Olof Finkel az ECR részéről, Sáke asszony az ELDE e részéről, Logbiller asszony a Zöldek részéről, a GUE még nem jelölt ki elnök jelentéstevőt, az EFDD részéről pedig Ignáció Korráó lesz az árnyék jelentéstevő. Ez a eh, eddig eh, ennyit le tudok mondani a szervezési kérdésekről, és eh, hát mindenkit kérek, hogy aki úgy érzi, hogy van valami fontos, amit szeretne be, belefoglalni a jelentésbe, ami tud további érvek, érvekkel ö, hozzájárulni, az ö, juttass el hozzám az anyagot. Ugye az nem csak a nem, nem csak a már meglevő kör kibővítésére, hanem minden olyan más gondolatokkal is, ami esetleg majd fölmerül. Még köszönöm a figyelmet. Köszönöm, most pedig a frakcióknak fogom megadni a szót, bár nem feltétlenül esik egybe teljes jogú tagokkal, illetve az árnyék jelentéstevőkkel. Jeep úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Ja e, Tisztelt elnök asszony! Én egy kollega helyett ugrottam be, Kiszor Róvó asszony helyett. Először is köszönetet szeretnék mondani Rajten úrnak, Különösen azért, amit mondott, hogy a munkája az egy folytatása annak a, mindannak, ami az elmúlt években e, már elvégzésre került többek között, amit Préda úr végzett. Tehát itt tulajdonképpen bizonyos tendenciák mutatkoznak meg, amiket már tapasztalhattunk az elmúlt évek során. Tehát én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó jelzés. Azok a területek, amikre koncentrálni szeretnénk, azok szerintem nagyon egyértelműek, és nagyon fontos a jövő szempontjából is a jelentés szerintem jóváhagyásra fog kerülni. Kollégám, akit én most éppen helyettesítek, úgy gondolja, hogy 2015 a nagy kihívások éve volt, különösen a migráció tekintetében, de a terrorizmus miatt is. Különösen a kisebbségek és a vallási kisebbségek és a terrorista szervezetek a világon nagyon komoly humanitárius problémákért felelősek, ezért fontos az Európai Uniónak a demokráciáért és emberi jogokért készített akcióterve, ami 2015-től 19-ig terjed. És ez meghatározza a prioritásokat is, hogy a vallásszabadságot többek között, ami az egyik legfőbb prioritás a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatokban, illetve a multilaterális kapcsolatokban, és a valamennyi érintett féllel való együttműködés, az interkulturális párbeszéd és a közé párbeszéd nagyon fontosak, és üdvözöljük az elfogadott útmutatásokat is, amik már 2013-ban megszülettek ugyanebben a témakörben, és 2015-ig voltak hatályban. Ennek mindenképpen kell, hogy legyen folytatása az elkövetkezendő években is. Az ENSZ határozata a vallásszabadságról és hitszabadságról, amit az Európai Unió végrehajtott, konszenzussal került elfogadásra. És úgy gondolom, hogy egy ilyen határozat esetén ez egyáltalán nem ritka, illetve tulajdonképpen ritka, mert egyáltalán nem könnyű. Nagyon sokat kellett foglalkoznunk egy soha nem látott mértékű migráns beáramlásával, illetve menekült beáramlással. És az Unió tette, amit tudott tenni, de ez megmutatta azt is, hogy a, az emberi jogok, jogok védelme mindenképpen prioritás Afrikában és más válságövezetekben, mint be a Szíriában. Tehát fontos, hogy bizonyos intézkedések szülessenek azért is, hogy támogatást kapjanak a Szíriába, a, a Törökországban lévő szíriai menekültek. A különböző tengeri ö, akciók, ö, műveletek is ö, több ezer embert ö, mentettek meg, de ö, ezt nem hagyhatjuk figyelemen kívül, mert ez még mindig nem zárult le, és azt látjuk, hogy a líbiai partok mentén egyre több embercsempész próbál embereket áthozni, és ez egy nagyon nagy probléma, az embereknek a pénzét elveszik az embercsempészek, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. 2015. novemberében útmutatás került elfogadásra, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás milyen támogatást kapjon, és az Európai Unió az egyik legfőbb adományozó a kezdeményezések tekintetében, amikor a nemzetközi igazságszolgáltatásról van szó. Az Unió ö, finanszíroz projekteket, például a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a nemzetközi a volt Jugoszlávia Nemzetközi Bírósággal is és támogattuk, és továbbra is foglalkoznunk kell ezzel, és a kapcsolatunkat kapcsolatban továbbra is fenn kell tartanunk a Nemzetközi Büntetőbírósággal, illetve a volt Jugoszlávia bírósággal is. A demokrácia és a választások ugyancsak egy nagyon fontos kérdés. Kollégámnak az a véleménye, hogy az egyik pillére az emberi jogok érvényre jutatása vonatkozásában. A választásokból minden negatív következményt ki kell zárni, el kell kerülni, hogy olyan választások lehessenek, amelyek nem szabad választások. Az állam nem tud működni enélkül, az államnak szüksége van a szabad választásokra, a jogállamiságra. A jogállamiság nem működik, hogyha ez nem így van. Következésképpen pedig az emberjogi helyzet is romlik, és úgy gondolom, hogy a korrupcióról és emberi jogokról folytatott vitánk éppen ezt mutatta nagyon jól. Ezért a mi feladatunk, hogy az Európai Uniós politikákban is megjelenjenek az emberi jogok. A kollégám azzal zárja, hogy nagyon ö, nagy mértékben elkötelezett, és a jövőbeni munkájában is ezzel kíván fog, fog foglalkozni, és nagyon szívesen vesz részt minden olyan ülésen, amit előkészítenek, és kész részt venni minden munkában, hogy jó legyen a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csép úr. Most pedig Berzsia asszonynak fogom megadni a szót a Gól nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentés készítőjének, aki, ha jól értettem, akkor nem ö, tudja, a, nem igazán tud Préda úrnak és Panzéri úrnak a korábbi jelentéséről. Ez most idén ugye előveszünk egy ilyen katalógust, és megpróbáljuk a javaslatainkat bizonyos dolgokra koncentrálni. Ami engem aggaszt, az, az hogy szerintem ennek a jelentésnek csak akkor Persze van jelentősége és haszna, hogyha azt akarjuk elmondani, hogy az Európai Unió mi minden jót tesz az emberi jogok vonatkozásában, de jó lenne, hogyha azokat is kiemelnénk, ahol viszont vannak problémák. Például mi az unió szerepe abban, hogy lehetővé tegye egyes országoknak, hogy jobban haladjanak az emberi jogok előbbre vitelenek útján egy kicsit aggódom, amikor azt látom, hogy az Európai Unió, ráadásul a tagállamaik itten szép csendben itt-ott a drónokról tárgyalnak, fegyverértékesítésről tárgyalnak, különböző olyan országokról, amelyek az emberi jogokat lábbal tiporják, ideértve a nemzetközi jogot és a hadviseléssel kapcsolatos jogokat is. Tehát itt azért valahogy ezt fókuszálni kellene, hallottam az emberi jogokról és a terrorizmus elleni fellépésről. Szerintem itt is nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy a terrorizmus elleni harc, bármennyire fontos is ez, nehogy ö, oda vezessen, hogy az emberi jogokat sértsék meg egyes országokban pedig különösen, olyan országokban, amelyekkel az Európai Uniónak ö, és a tagállamok még inkább különböző kapcsolatokat ápol, hogy ápolnak, és ugyanakkor a saját országokban pedig az ellenzéket lápal tiporják, és a demokratikus működést nem teszik levé. A migráció és emberi jogok kérdésben ugye, amit szeptemberben majd elfogadunk, megint csak fontos kérdésnek tűnik, és itt megint csak úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a szerepe, hogy segítsen bizonyos országoknak, amelyeknek új migrációs helyzetekkel kell hogy legyenek olyan eszközeik, amikkel védeni tudják a migránsoknak a jogait, itt azért még van teendő. Simon nem említett tette, de szerintem csak azért, mert nem akarta, hogy egy teljes körű katalógus legyen, mint például a szólásszabadság és a nők jogai, az LMBT-k jogai és a nők helyzetének alakulása Latin Amerikában, mert ott is úgy látom, hogy egyre több olyan helyzet van, ami enyhén szólva aggasztó és jó lenne, hogyha időnként fókuszt váltanánk a kontinensek tekintetében, és vannak más kontinensek is, amelyekkel jók a kapcsolataink, és segíthetnénk, hogy előbbre lépjenek. Eh, monsieur Preda, señor Preda. Köszönöm szépen, Préda úr következik. Önkért szót, ugye? Nem, én azt hittem, hogy más politikai frakciók előbb. Nem, köszönöm szépen. Akkor először is én három dolgot szerettem volna elmondani, nagyon egyszerű dolog. Az első az a dolog, hogy először is üdvözlöm az ambíciót, amit Veldenhorszer eh, kollega mondott, hogy az év végéig eh, lépjünk előre. Tehát, hogy olyan jelentés, ami a 2015-ös eh, jogokról szól, azt jó lenne, hogyha 2016 évig előtt még megszavaznánk és úgy gondolom ebből a szempontból, hogy amit beleírunk 2015-re vonatkozóan, azt ne fertőzze meg az, amit 2006-ról gondolunk. Mert időnként az a tapasztalat, hogy eh, nagyon aktualizáljuk a múltat, eh, amikor egy már lezárult időszakról beszélünk, mert ugye történt ez az amaz, de már majdnem egy évvel ezelőtt. Tudom, hogy itt nagyon nagy ennek a kockázata, és sőt, ezt érzem is. Második felvetésem azzal a tapasztalat alapján, amit tavaly tapasztaltam, nagyon meglepett, hogy eh, kedves kollégáink a FAM női bizottságból és a DEVE bizottságból néhány órával a szavazás előtt küldtek különböző véleményeket, amik önmagában ö, kiterjedtebbek, vagy többet mondanak, mint maga a jelentés. Hát nem tudom, hogy azért valahol lehetne határvonalakat húzni, hát hogyha a nőkérdéssel foglalkozunk, természetesen jogos, csak hát ha nem kellene a nők ügyekkel foglalkozó kérdéseket a nőbizottságra hagyni. Mert hát, hogyha itt nálunk dolgoznak, akkor ugye itt mindenki egy vagy két bekezdésbe foglaljuk össze, majd jön a női szakbizottság, és 45 bekezdést terjeszt elő. Hát, hogyha ez van, akkor én azt mondom, hogy hát most akkor ki csinál mit, és ki, kinek a jelentéséhez szól hozzá. Tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, de mégis ezt szerettem volna elmondani, hogy talán ez egy objektív megközelítés, hogy ezt talán azért célszerű lenne rendezni. Már tavaly is elmondtam, nem, elismerem, nem volt sikeres a dolog, de egyszerűen a végén a szöveg értelmezhetetlen, senki nem érti, soha nem találkoztam olyan, aki azt mondta, hogy jaj, nagyon nagy érdeklődéssel és szívesen olvastam a jelentésüket. Senki nem mondta ezt mert mindenki olyan szavakat használ, ami a, ránk nézve nem túl pozitív. Tehát azért ezt is le kell vonni a következtetéseket, és olyan anyagot kell készíteni, ami jól olvasható, érte, érthető, hogy hasznosnak kell lennie. Hát ha, mert ha nem, a, hogyha ez olvashatatlan, elviselhetetlen, az kár. Harmadik dolog, és ez is egy olyan elem, amit már tavaly is hangsúlyoztam, és köszönöm a frakcióknak, mert nagyon sokan támogattak e vonatkozásban. Én úgy gondolom, hogy a hangsúlyt a demokráciára és a jogállamiságra kell helyezni, illetve a jogállamiság normáira és a de- demokrácia tiszteletben tartására olyan rendszerek e- esetében, amelyek komolyan ö, problémát képeznek jogi szempontból, és a migránsok szempontjából is, mert az ő, olyan ö, rendszerekből jönnek, ahol, amelyek sosem voltak demokratikusok. Nincs olyan migránsunk, aki demokratikus államból jönne, ilyen nincs. Ezek mind olyan rendszerekből jönnek, amelyek, ha nem háborúznak, akkor autoriter vagy totalitárius rendszerek. És nincsenek olyan ö, mozgások, vagy amelyek más irányból jönnének. Tehát túl azon a kérdésen, amit egyre inkább felteszünk, és amire odafigyelünk, hogy milyen beavatkozást lehetne hosszú távon tenni annak érdekében, hogy támogassunk olyan társadalmakat, amelyek fejlődni szeretnének, hogy politikailag fel kell tenni a kérdést, hogy politikaig mit tehetünk annak érdekében, hogy a különböző rendszerek, amelyek jogi szempontból hiányosságokat mutatnak, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ott a demokratikus jellege ezen rendszereknek erősödjön. Szerintem ez az egyik olyan fontos kérdés, ami sok mindenhez e- képest előtérbe kell, hogy kerüljön nagyon ambiciózus lenne, vagy túl ambiciózus lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy itt most olyan kérdéseket meg tudunk oldani, amik sokkal bonyolultabbak, mint például a vallás politikai szerepe, vagy a különböző migránsoknak az áramlata. Ezeket nem tudjuk mind megoldani. Egyszerűbb olyan kérdésekben megegyezni, hogy mit tudunk tenni a demokratikus konszolidáció tekintetében olyan rendszerek esetében, amelyek például nem teszik lehetővé a választási megfigyelést. Minden évben vannak e, ilyen e, esetek is. És azt hiszem, hogy nekünk a jogi bizottságban kellene megnézni, hogy hogyan tudjuk segíteni ezeket a rendszereket abban, hogy demokrat demokratikusabbak legyenek, illetve konszolidálódjanak, illetve a jogállamiság konszolidálódjon. Mert ezekben a, az Európai Unión kívül szinte egyáltalán nincs jogállam, amikor nagyon önkritikusak vagyunk, és oda ö, ö, azt hangsúlyozunk, amit kell, akkor azért látni kell azt is, hogy jogállamiságban gondolkodunk, miközben az összes többi, akikről beszélünk, azok nem ebben a logikában gondolkodnak. Tehát nem szabad föltalálni olyan partnereket, akik nem is léteznek, hanem próbáljuk meg őket politikailag segíteni. Köszönöm. Köszönöm, Preda úr. Azt hiszem, hogy Demes Maker úr is szeretne hozzászólni a frakciója nevében. Parancsoljon. Igen, nagyon röviden. Henkel úr az árnyék jelentéstevő az ECR nevében, és a tavalyi évben volt valójában, hogyha a folytonosságot akarjuk biztosítani, az emberi jogi helyzet tekintetében megállapítható, hogy a helyzet nem javul évről évre, ez tulajdonképpen a kiinduló pont, és ez pedig bizonyítja, ezt bizonyítják azok a tények, azok az információk, amelyeket helyszíni személyektől kaphatunk. És eh, különösen ez adott régiókra vonatkozó, vonatkozik, hogy nagyon sok prioritást határoztunk meg, amelyek közül alapvető problémákból erednek, amelyeket maga az ENSZ is felvetett. Például a déli és keleti szomszédság helyzetére összpontosítunk, mint például Oroszország, Belarus, Ukrajna, Dél-Ázsia, média szabadság, vallás szabadság illetve a gyermekjogok kérdése. Meg vagyok róla győződve, hogy Henkel úr folytatja majd a tavalyi év jó munkáját, és konstruktív szerepet fog vállalni majd ebben a munkában. Nem tudom, hogy Szeri úr szeretne hozzászólni, hogyha igen, akkor parancsoljon. Nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy meghallgattam a jelentő, jelentéstevő előadását és a többi képviselő véleményét is, és követni fogjuk ezt a folyamatot, ahogy minden évben is tesszük. Nagyon örülünk, hogy részt vethetünk ebben a munkában, ez is az intézményközi közi munka egy fontos része, és annak is örülök, hogy figyelembe veszik azokat a tapasztalatokat, amelyeket a korábbi jelentésekben összegyűjtöttek. Préda úrral és Préda úrral is nagyon jó együttműködést folytattunk, és készen vagyunk arra, hogy most is minél eredményesebben működjünk közre a jelentéstevővel. Természetesen van egy sor elemzés, amelyet többen is elővezettek, és egyetértünk abban, hogy sem 2015-ben, sem az elmúlt években nem javult az emberi jogi helyzet. A mi jelentésünk is körülbelül ez erre a következtetésre jutott. Júliusban vitat, vitattuk meg ezt a kérdést. A jelenlegi helyzetről szólva azt tudjuk mondani, hogy a tematikai része ennek a jelentésnek már júliusban elfogadásra került, amit Preda úr mondott arról, hogy a jelentés jogosultsága hogy néz ki, olvashatósága milyen, hát arra azt tudom mondani, hogy mi is igyekszünk azon, hogy hogy olvashatóbb legyen, és hogy minél több lábjegyzett járásuk el, és hogy minél, rend, minél szisztematikusabban közelítsük meg a különböző témákat. Nem sokára megjelenik egy közvélemény számára is érthetőbb formában ez a jelentés. Annak érdekében, hogy mindenkinek tudomására hozzuk, hogy az emberjogi területen milyen intézkedéseket, illetve milyen eredményeket érünk el. Ez a földrajzi részére gondol, gondolva mondandó tehát el, ugye el, ennek egy része ugyanakkor technikai okokból még nem került elfogadásra, majd szeptemberben tudjuk elfogadni, és majd akkor lesz elérhető mindenki számára a földrajzi rész is. Ez egyrészt adnak tudható be, hogy nagyon nagy méretű, másrészt pedig van egy olyan sor technikai akadály, ami miatt brosúraként nem tudjuk megjelentetni, de ezeket az akadályokat a tanács elhárítja, és nyilvánosságra fogja hozni szeptemberben. Köszönöm tehát még egyszer a munkát, együtt fogunk önökkel működni. Nagyon jó, fontos jelentés ez. Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy Weidenholzer úr szeretne mondani még valamit. Köszönöm szépen ezt a konstruktivitát. Most tartalmi szempontból nem fogok belemenni a különböző megjegyzésekbe. A jelentés struktúrájában a legtöbb említett kérdés már szerepel, természetesen vannak olyan helyek, amiket még javíthatunk. Van egy olyan pont, amit nagyon érdemes megvitatni. Préda úr említette ezt. Ő mondta azt, hogy mi tulajdonképpen történészekként dolgozunk, hiszen vissza is kell emlékeznünk időben visszamenőleg, és ez nem mindig könnyű és nem, minden, nem mindig könnyű az, hogy a jelenlegi szempontok szerint az elmúlt időt értékelni tudjuk, de ennek ellenére ezt meg kell próbálnunk mindenképpen megtenni, mégpedig röviden és velősen. És Verzsi asszony említette, hogy hogy nem csak a saját bűneinkkel kell foglalkoznunk, nyugaton, nyugodtan kritikusak lehetünk mindenki mással. Minden esetben nagyon várom az együttműködést minden kollégával. Még a, mivel, a, mivel az ütemterv, menetrend nagyon szoros, szeretném kérni, hogyha lehetséges, akkor mindenki angolul nyújtsa be a módosító indítványokat, mert az egy kicsit felgyorsítja majd a munkámat. Ezt majd még akkor is megismétlem, amikor már megállapítottuk a módosítók benyújtásának időpontját. Elismétlem akkor az ütemtervet. Ugyan Holzer úr is már említette, tehát először lesz egy előkészítő ülés szeptember 6-án az NGO-kkal, aztán az első a tervezet első tárgyalása 26-án lesz, szeptember 26-án. A módosítók határideje szeptember 28-a déli 12 óra. A módosítók megtárgyalása a szakbizottságban november 9-én lesz, az AFED-ben pedig a szavazás november 14-én annak érdekében, hogy decemberben a plenárison is szavazhassunk. Én Weidenholzer úrnak egy dolgot szeretnék mondani, azért is, mert Préda úr is említette, hogy 2015-ről beszélünk, amikor 50 éven belül vagy 100 éven belül valaki megnézi az Európai Parlament jelentéseit az emberi jogi helyzettel kapcsolatban, el kell ezt olvasniuk, bár nagyon unalmas lesz, talán tudniuk kell, hogy a 2015-ös év olyan év volt, amelyben az Európai Unió talán nem a társadalma, de az intézményei visszaléptek az emberi jogok védelme terén azzal kapcsolatban, hogy hogyan intézte, hogyan irányította a migráns válságot, illetve a menekült válságot. A menekültek már tovább, korábban is érkeztek az Európai Unióba, de nem tömegével, és azt hiszem, hogy ahogy ezt a helyzetet kezeltük, ez egy visszalépés volt az értékeink védelmének terén. Ezért ez lenne a javaslatom, hogy ezt tüntessük fel a szövegben. Most akkor köszönöm mindenkinek a munkát, viszontlátásra szép estét! Looking forward, yeah? But not in English. Ah, yeah. He translate, but translate.